Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák! Mindenkit üdvözlök. Örülök azoknak, akik ideértek. A kollégákkal kapcsolatban nem úgy tűnik, hogy rögtön be is kell zárnunk a termet a terem túl töltöttsége miatt, nem ez a helyzet. De ennek ellenére örülök, hogy itt vannak, ideértek. Ma megkezdjük a meghallgatásunkat. Az egész, ami most történik, interneten nyomon követhető, tehát kívülről, monitorokról is megcsodálhatják az itt zajló eseményeket, és már most utalnék arra, hogy a meghallgatást követően egy kis koktélt fogunk itt az ülésterem ajtaja előtt rendezni, Ma van az első napja tehát meghallgatásunknak. Nagyon sok dolgot terveztünk, és mindenkinek köszönetet mondok, különösen a szakértőknek, akik rendelkezésünkre állnak, hogy vitát folytassanak velünk. Itt a jobb, illetve a bal oldalamon már szakértők ülnek. Ez az első panel szakértői, lesz egy további panel, egy további blokk ma délután, és aztán holnap délelőtt két további vita blokkra kerítünk sort. Azt hiszem, hogy nem is kell sokkal többet mondanom mandátumunkról. A külön bizottságunk, a SURE szakbizottság mandátumáról. A plenáris különböző dolgokkal bízott meg minket, ki kell dolgoznunk a parlamenti prioritásokat, a jogalkotás, illetve költségvetési szempontból, a következő középtávú pénzügyi tervezés struktúrájára vonatkozó javaslattal kell élnünk, és egy időtartamra vonatkozó javaslattal, fel kell becsülnünk, hogy milyen költségvetési összegek lesznek szükségesek, és iránymutatásokat kell kialakítanunk ezen pénzügyi eszközök felhasználását illetően, mind a kategóriákon belül, mind pedig azok között. És nem utolsó sorban a speciális kapcsolatot is meg kell vizsgálnunk a kiadások, illetve a bevételek rendszerek között szükség van-e tehát a saját források rendszerének reformjára, ez egy kérdés, és aztán a szakbizottságunk mandátuma végén választ kell találnunk erre a kérdésre. Végül, és ez a vég időtervünk szerint 2011. júniusában érkezik majd el, akkor ki kell alakítanunk az Európai Parlament álláspontját a többéves pénzügyi keret vonatkozásában a tanácssal, és az odavezető úton azt a javaslatot, amelyet a bizottság a következő pénzügyi terv tárgyában készít, nos, ezt a javaslatot befolyásolni kívánjuk megígértük, hogy párhuzamosan fogunk dolgozni, és már többször elmondtam, hogy a párhuzamosság alatt nem a matematikai párhuzamosságot értjük, tehát ez azt jelenteni, hogy a párhuzamos vonalak csak a végtelenben találkoznak, nem, mi ez alatt azt értjük, hogy folyamatosan tájékoztatjuk egymást munkálataink előrehaladásáról, tudjuk, hogy a bizottság is egy munkacsoportot hozott létre, ahol is a, bizottság, a biztosok eszmét cserélnek arról, hogy milyen is lesz majd a következő pénzügyi terv. Sure szakbizottságként természetesen nem akarunk új dolgokat kitalálni, hanem egy olyan politikát akarunk felépíteni, amely nyilvánvalóan, legalábbis papíron, ahogy most ezt át tudjuk látni, mindenféleképpen egy összeurópai konszenzust hoz létre, és ez a konszenzus létezik az Európa 2020-as stratégia tekintetében. Az Európai Bizottság javasolta ezt, a tanács határozatot hozott erről, mi pedig az Európai Parlament egy rendkívül kedvező állásfoglalást, egy jó akaratú, megerősítő állásfoglalást fogalmaztunk meg ezzel a stratégiával kapcsolatban. A stratégia célja, az Európa 2020-as stratégia célja az intelligens növekedés, a fejlődés, a tudásra, innovációra, innovációra alapuló társadalom, fenntartható növekedés, a forráskímélő, környezetvédő versenyképes gazdaság, valamint az integrált növekedés, a magas foglalkoztatású gazdaság és a szociális területi kohézió szorgalmazása. Ez a három egymást kölcsönösen erősítő cél minden rendelkezésünkre álló eszközzel elérendő, mind a közösségi szinten, mind pedig a tagállamok szintjén. Beszéltünk az európai hozzáadott értékről, a reflexiós dokumentumunkban, Salvador Gariga dokumentumában is szerepel ez, és azt mondtuk, hogy ez csak akkor működik, hogyha ezek a célok nem csupán egymással függenek össze, hanem a, külön, a két szint, tehát az európai és a tagállami szint úgy szintén együtt működik egymással. És így módon a foganatosított intézkedések is összekapcsolódnak. Csak akkor, hogyha az egyik szint összeillik a másikkal, és nem pedig ellentétesek egymással, hiszen már ezt is átélhettük a múltban, csak akkor leszünk sikeresek. És hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezünk céljaink eléréséhez, akkor láthatjuk, hogy európai szinten legalábbis három ösztönző van, a jogalkotás, a koordinálás, valamint az európai költségvetés, azaz az európai finanszírozás és magától értetődő módon abból indulunk ki, hogy a három ösztönző kombinációja szükséges ahhoz európai szinten, hogy ezeket a célokat elérjük. Az európai költségvetés kulcs szerepet játszhat stratégiánk végrehajtásában, és ezt a stratégiát meg kell majd vizsgálnunk, meg kell mérnünk, amikor a következő kiadási programunkat alakítjuk ki. Azaz, hogy milyen jogalkotási intézkedésekkel tudjuk majd táplálni, úgymond ezt a kiadási programot. Tudjuk, hogy az EU költségvetésben a kiadások nem túlságosan nagyobb, 2%-ot tesznek ezek ki mindössze, de az Európai Unióban Ennek ellenére úgy véljük, hogy nem elhanyagolható ez, mert az európai költségvetés hangsúlyokat helyez el, és ösztönzőket teremt. Minden esetre ezzel is tisztában vagyunk, hogy jobb szinergiára van szükség az EU kiadások és a tagállami kiadások szintjén, és világos, hogy az Európai 2020-as stratégia értelmében a beruházásokat különösen a tagállami költségvetésekből kell finanszírozni. Ennek ellenére mi is, nekünk is ösztönöznünk kell ezeket a beruházásokat. A mi kis európai költségvetésünk, még akkor is, hogy abszolút számok, számokban soknak tűnhet, de mégis a mi kis európai költségvetésünk a lehető legnagyobb európai hozzáadott értéket kell, hogy teremtse, és úgy kell ezt alkalmazni, hogy a kitűzött céljainkat valóban el tudjuk érni. Az Európa 2020-as stratégia végleges formája még nem alakult ki, különböző szervek vitáznak még erről, és az intézkedéseket még nem hangolták össze, nem hangoltak össze valamennyi intézkedést, ezekről még határozni kell. Egy dolog azonban bizonyos, minden közösségi szakpolitika, a mezőgazdasági politika, a kohéziós politika, a külgazdasági politika, nos valamennyi politikára szükségünk lesz, hogy a stratégiát támogassuk. Abból indulok ki, hogy valamennyi kolléga egy véleményen van velem a tekintetben, hogy az Európa 2020-as stratégia lesz a stratégiai politika a következő európai évtized számára, és referencia a következő pénzügyi tervünk szempontjából is. Legalábbis ez szerepel Salvador reflexiós dokumentumában. Nos, a kiadások, az eszközök, a strukturális alap, a mezőgazdasági politika, a vidékfejlesztési alap, a kutatási keretprogram, a versenyképesség és innovációs program, ezeket is meg kell vizsgálnunk, és úgy kell őket megváltoztatnunk, hogy a befolyásunkat maximalizálni tudjuk, vagy inkább optimalizálni, ez lenne a helyesebb fogalom, biztosítanunk kell, illetve növelnünk kell a hatékonyságot, és európai hozzáadott értéket kell teremtenünk azokról a dolgokról, amelyekről meg vagyunk győződve, vagy ezt a költségvetésünkkel el tudjuk érni. Valamennyi vendégünket, szakértünket meghívtuk arra, abból a célból, hogy kicsit másként gondolkodjunk, másként, mint ahogyan egyébként ezt itt az Európai Parlamenten belül egymás között tennénk, nagyon szívesen fogadjuk a kritikus megjegyzéseket is, mind a jelenlegi költségvetésünk vonatkozásában, ennek a szerkezetét illetően, mind pedig a kritikus megjegyzéseket és néhány jövőben mutató ötletet azt illetően, hogy hogyan is bánjunk a következő pénzügyi tervünkkel. Például az Európai költségvetésben milyen tevékenységeket kell összefogni, milyen tevékenységeket lehet sokkal jobban európai szinten finanszírozni, mint az egyes tagállamokban. Tehát legyenek bátrak, hiszen végezetül itt az Európai Unió jövőjéről van szó, és egy dolog világos, bizonyosan nem léphetünk át úgy a jövőbe, hogyha 2014-ben kezdjük majd a pénzügyi terv elkészítését, hogy az Európai 2020-as stratégiát még nem valósítjuk meg, tehát már holnap el kell ezt kezdenünk, tehát a következő három évben a pénzügyi tervet úgy kell kialakítanunk, hogy meg kell vizsgálnunk az Európa 2020-as stratégia céljainak elérését, végrehajtását, hiszen végezetről arról van szó, hogy egy olyan modellt alakítunk ki, amely a szociális piacgazdaságnak megfelel a 21. században az EU-ban. Még egyszer üdvözlöm Önöket, és kezdjük is meg a szakértők beszámolóit. Szakértőink szakértőink munkáját egy moderátor irányítja, illetve moderátorok, aki kérdéseket tesz fel a szakértőknek, és aztán felkér őket a válaszadásra. Három vagy négy különböző szakértőnk van, vita blokkonként. Szeretném előre bocsájtani, hogy hogyan is zajlik majd a munkánk, tehát mi ezt úgy képzeljük el, hogy egy vitablokk alatt a moderátor 5 perces bevezetést tart, és aztán felteszi a kérdéseit, amelyekre szívesen kapna választ a szakértőktől, és ezt követően minden szakértő 5 perc időt kap arra, hogy megfogalmazza első válaszait. Ezt követően következzenek a kérdések kollégáim részéről. Kérem, kedves kollégák, már most figyeljenek arra, hogy egy élénk vitát szeretnénk, tehát ne tartsanak külön referátumokat, vagy politikai állásfoglalásokat, hanem fogalmazzanak meg kérdéseket. És aztán a kollégák által feltett kérdések köre után, akik maximum két percben kell, hogy feltegyék a kérdéseiket. Ezt követően újra visszatérünk a szakértőinkhez, és a moderátor kicsit összegyűjti, összefogja a kérdéseket, némileg szerkezetbe foglalja őket, és aztán átadja őket az egyes szakértőknek. Megnézzük, hogy hogyan jövünk ki az idővel. Nem vagyok az ellen, hogy aztán esetleg még legyen egy második vagy harmadik kör is esetleg a kollégák kérdésfeltevése céljából. Azt sem ellenzem, hogy egy kolléga a második körben még egyszer kérdéseket teljesen fel, mert tudom, hogy egy élénk vita során nagyon gyakran a válaszok miensége újabb kérdésekre ösztönzi a ö, kollégákat, amelyekre szívesen kapnának választ. Nos, tehát ennyit a struktúrával, a vita lefolyásával kapcsolatban, és most kezdjük el az első vitakört. Üdvözlöm André Szapir professzor urat, aki nemzetközi gazdaság és európai integráció professzora a Brüsszeli Szabad Egyetemen. Patrick Bresslert is üdvözlöm, aki a Fraunhofer Társaság Brüsszel irodájának igazgatója, Hozé Reist, szintén üdvözölni szeretném, aki a Coimbrai Egyetem gazdasági karának igazgatója. Üdvözlöm a hölgyet, a vitapanelünkben Leslie Wilson asszonyt, aki az Európai Egyetemek Szövetségének főtitkára, moderátorunk pedig Andrea Renda, aki az Európai Politikatudományi Központ részéről van itt körünkben. Tessék, öni a szó. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, Haug asszony. Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak engem ebbe a nagyon érdekes panelbe, sőt, még moderátor is lehetek. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon könnyű feladat lesz, hiszen rendkívül jó képességű, kiváló szakértőink vannak. Így szeretném megköszönni Julio Gozmáronnak is, hogy meghívott ide. A mostani panelünk címe ugye az intelligens növekedés, vagy megnevezés az intelligens növekedés. És a smart growth, a sustainable growth és inclusive growth kifejezéseket bizony meg kell tanulnunk. Ez egy újfajta szakzsargon, amiről nem feledkezhetünk meg. Olyan évtizedet hagytunk magunk mögött, amelyben arra koncentráltunk, hogy az Európai Uniót a legdinamikusabb tudomány, tudásalapú gazdasággal formáljuk és a versenyképesség, illetve a fenntartható fejlődés különálló fogalmait megpróbáltuk egybegyúrni. Nagyon sok célkitűzés volt, amely különböző súlyt kapott ez alatt az idő alatt, de mindig jelen voltak, az Európai Unió politika formálásának kulcsfogalmai voltak. És most is nagyon ambiciózus programunk van, ez az Európai Unió 2020-as stratégiája ez valóban igen nagyra törő, hiszen elegendő, hogyha csak megnézzünk néhány kiemelt kezdeményezést, amely itt a listában szerepel. Ebből már csak egyet kiválasztva, a digitális kezdeményezést kiválasztva láthatjuk, hogy ennek a hatása az európai gazdaságra túllép mindenen, még akár az egységes piac létrehozásán is, amelyet ugye 92-ben már majdnem megvalósítottunk. Tehát igen ambiciózus törekvések ezek és kezdeményezések ezek. Azt hiszem nagyon aktuális ez a mai vita. Azért is, mert igaz az, hogy már sokat beszéltünk arról, hogy hogyan alakítsuk a költségvetést, a többéves pénzügyi tervet 2014-től és így tovább, de a jövő az bizonyos szempontból most van, hiszen a mostani munkán múlik a jövő, a kezdeményezéseken, a költségvetés meghatározásán. Ez fogja befolyásolni azt, hogy a 2020-as stratégia sikeres lesz-e vagy sem. Az első kérdés, amit fel kell tennünk, az az, hogy az Európai Unió megengedheti -e magának azt, hogy megint nem éri el azokat a célokat, amelyeket kitűz maga elé. Sokszor mondjuk azt, hogy amit mérünk, azt el is érjük. Hát az az igazság, hogy az elmúlt évtizedben bizony egyes célkitűzéseket nem sikerült elérni, amelyeket a Lisszaboni napirenden belül fogalmaztunk meg. Ami pedig az innovációt, a tudásalapú gazdaságot illeti, milyen problémákkal néztünk szembe az elmúlt években? Azért teszem föl ezt a kérdést, mert a Lisszaboni programmal kapcsolatos problémák, illetve az egyéb problémákkal kapcsolatos problémákat kellene megvizsgálnunk, ezekből a tanulságot levonni. Az első, amit észre vehetünk, az az, hogy itt nem a költségvetés mérete a gond, mármint az, hogy mekkora összegű közpénzt fordítunk kutatásra és fejlesztésre. Sokan felhívták arra a figyelmet, hogy az állami kiadások, illetve az Európai Unió költségvetése nem marad el más országok hasonló költségvetésétől, például az Egyesült Államoktól. hanem a magánszektort kellene ösztönözni, és az Európai Unió 2020-as stratégián belül is láttam, hogy az egyetlen nagyobb változás az elkövetkezendő években, amire nagyobb hangsúlyt helyeznek, az az, hogy a magánszektortól várnak el nagyobb részvételt, például a kockázati tőke bevonása ilyen. Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit is tehetünk, tehát hogyan lehet a közösségi költségvetés egy jó interfész, úgymond, amit felhasználhatunk a kockázati tőke bevonására. Ezt nem egyszerű megválaszolni. És az irányítás témája is felvetődik itt. Ezeket a gondokat, ezeket a problémákat kell most megvitatni. Ezek nem maradhatnak a finanszírozás esetében problémák Európai Uniós szinten vagy tagállami szinten. Az irányítási problémák azok horizontálisak és vertikálisak is voltak, tehát ugye Brüsszelben is felmerültek, hogy hogyan kezelik ezeket a pénzösszegeket, illetve az EU és tagállamok közötti kapcsolatokban is felmerült ez. Van egy gazdasági kifejezés, amely arra vonatkozik, hogy különböző programok, különböző költségvetési sorok feltörede, feltörték úgymond a költségvetést, tehát ez a töredezett költségvetés nem volt annyira hatékony a tudás és innováció vagy versenyképesség segítése terén. Ezt a töredezettséget tehát a jövőben el kell kerülni. Van még egy másik szlogen, amit gyakran hallunk, az pedig az az, hogy az Európai Unió nagyon jól tud új fogalmakat kidolgozni, tudást létrehozni, de ezt aztán nem tudja innovációvá alakítani. Tehát a 2020-as stratégiának ez lenne még egy feladata, segítsen abban, hogy mindez a felhalmozott tudás innovációvá alakuljon át, és valódi termékekként, technológiáként jelenjen meg a piacon. Még valami, amit a múltból tanulunk, strukturális problémákkal néztünk szembe. Nehéz volt a kis és középvállalkozásokat elérni, és mindannyian tudják, hogy ők adják az Európai Unió gazdaságának gerincét. Jó magam is több kerekasztal beszélgetést vezetek a Politika Tudományi Központban, és sok kollégától hallottam, az Európai Beruházási Bankban dolgozó kollégától, hogy az a probléma, hogy túl nagy még a legkisebb projekt mérete is ahhoz, hogy a kis és középvállalkozások ezeket ki tudják használni. Az elkövetkezendő kezdeményezéseknek tehát orvosolni kell ezt a problémát. A kérdés, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az irányítást javítsuk. Persze feltehetünk még nyilvánvaló kérdéseket arra vonatkozóan is, hogy mennyire legyen központosított a költségvetés, hogyan koordináljunk, mindez az irányítás része. A jelentéstételt vajon tudjuk-e csoportosítani, szervezni, hiszen a tagállamoknak be kell számolni arról, hogy a strukturális vagy a kohéziós alapokat hogyan használták fel. Tudjuk-e javítani azt a monitoring folyamatot, amely a nagy projektek finanszírozását és keretprogramok finanszírozását vizsgálja. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy javítsuk az irányítás minőségét és hatékonyságát már ami a tudás és innovációhoz kapcsolódó politikákat illeti. Az én véleményem az ez, része lesz ez a vitának is, hogy nagyon sok bizonytalanság van még. Tehát nem tudjuk még, hogy mi lesz a koordináció, fragmentáció aránya. Vajon a kiemelt kezdeményezések valóban jól koordináltak, teljesen koordináltak lesznek, vajon az egyes fejezetek megfelelnek majd ennek a három kritériumnak, hogy intelligens, fenntartható növekedés. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a 2020-as stratégia szerkezete és a hét kiemelt kezdeményezés hatékonyan működjön, és jól koordináltan működjön az időben, azért, hogy az Európai Unió el tudja érni a célkitűzéseket. Nem szeretnék most többet mondani ennél, hanem meghagyom a lehetőséget a szakértőinknek, hogy elmondják a gondolataikat. Ezt a rövid bevezetőt inkább azzal zárnám, hogy láttam, hogy már a szervezők kiosztottak néhány kérdést az előadóinknak. Az első kérdés, ami meg is ragadta a figyelmemet, ez egy nagyon érdekes, azt tették föl, hogy ha egy milliárd eurója lenne, és el is dönthetné, hogy mire költi, akkor hova mire fordítaná ezt az 1 milliárd eurót a tudás és az innováció ösztönzésére az Európai Unióban. Tehát a kérdés, hogy milyen irányban indulnánk el, hol használnánk fel ezt a pénzt. Persze itt nem csak 1 milliárd euróról van szó, hanem sokkal többről, amelynek bizony potenciálisan nagy hatása lehet a gazdaságra. A napirend sorrendjében haladunk, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy először André Szapi professzornak adhatom át a szót a bevezető 5 perces beszédjére. Köszönjük, hogy eljött, parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm, Andreas. Köszönöm az elnök asszonynak is ezeket a kedves meghívást, hogy itt felszólalhassunk. A rövid előadásom végén megválaszolom ezt az 1 milliárd eurós kérdést, de először hagyd mondjam azt, hogy Andrea, te csak jelezted azt, hogy egy egész évtizedre szóló stratégiát hoztunk létre, de a Lisszaboni stratégia eredményeit nem értük el, és most eh, egy újabb évtizedes stratégiával nézünk szembe. Épp ezért azt szeretném elmondani, hogy nem várhatunk még egy évtizedig arra, hogy kinyilatkoztassuk, hogy nem tudtuk elérni az új stratégiát. Mert ugyanebben az időben, e, amíg mi csigalassúsággal mozdulunk előre, a világ többi része gyorsan e, lép előre. És a tanulságuk e, közül nem vontunk le azt, hogy a válság az az egész világgazdasági létének egy két irányba elindulásának köszönhető. Nem csak intelligens növekedésre van szükség, hanem általában növekedségbe nem tudjuk növekedés nélkül megoldani az európai problémákat, és különösen nem azokat a célkitűzéseket, hogy Európának milyen helyzete, mi a szerepe ebben a gyorsan növekedő, innovatív és kutatásra irányuló növekedésben. Tehát az üzenetem az, hogy igen, igen, igen is, fontos az Európa 2020-as stratégia, de ezt hitelessé kell tenni, és ne kövessük el azt a hibát, hogy nem vesszük figyelembe, hogy a magánágazatban nagyok a kétségek azt illeten, hogy ez a stratégia az most hitelesebb, mint az ellenz, az előző. Tehát, hogy ez az évtizedes stratégia most mennyire megvalósítható. Mint én mondtam, én támogatom a stratégiákat, de az olyan stratégiákat, amelyeknek lesznek eredményei, tehát hitelesek. Nos, hogy lehet ilyen hiteles stratégiát felállítani? Nem csak szép szavakkal. Beszélhetünk európai innovációról, de hogyha nincsenek erre konkrét fellépések, akkor ez nem hoz eredményeket. Én nem hiszem igazából, hogy Európának ezen a területen föl, elsősorban a költségvetésén keresztül kell fellépnie. Nagyon sok más lehetőség van, és ezek elsősorban szabályozási lehetőségek. De ki tudja megnézni, hogy milyen fajta kemény politikai döntéseket kell hozni. Ez itt a költségvetéshez kötődik, a többi az csak blabla. Bla. Tehát a költségvetésben láthatjuk azt, hogy milyen irányt is veszünk. Tehát ilyen értelemben önöknek hatalmas felelősség neheződik a vállára, nehezedik a vállára. Amikor pénzről beszélünk, a költségvetésről beszélünk, akkor tudatában vannak, vagyunk annak, hogy az EU költségvetése nem nagy, és nem is lesz nagyobb a jövőben. Ugyanakkor nem csak szimbolikus költségvetés, nem mondhatjuk ezt, hogy az európai közköltségeknek csak két és fél százaléka ez tulajdonképpen Európának a saját imázsának a közvetítése, tehát hogy milyen projekt, mi ez az Európa projekt. És emellett az európai költségvetésnek fontos szerepet kell játszania a legtöbb pénz az nemzeti és regionális szinten költődik el. Még akkor is, hogyha 10%-a lenne az EU költségvetés, az európai kutatási költségvetéseknek, akkor is ez nem lenne elég. Tehát nekünk itt egy közvetítőnek kell lenni, akik megkönnyítik a, a folyamatokat. Tehát nem tudjuk az EU költségvetést a nemzeti költségek mellé rendelni. Európának kell iránymutatni, és a tagállam tagállamok, azok intelligensen fogják követni azt az iránymutatást, amit mi eh, kijelöltünk számukra. A harmadik megjegyzése, az öt megjegyzéseim közül a harmadik, itt most a valóban a eh, kutatása és az innováció kérdése merül fel. Amikor megnézem Európát, akkor láthatjuk, hogy eh, hogy milyen fantasztikus hozzáférés van az egységes piachoz. Tehát, hogyha megnézzük a lakosságnak a számát, vagy az oktatás színvonalát, akkor láthatjuk, hogy a 27 tagállamban hatalmas a sokféleség, és ez a kutatási innováció szempontjából nagyon fontos. És 4,5 millió állampolgár van ebben az Európai Unióban, akik általában jól képzettek, és ez fantasztikus tehetségforrás az innováció és a kutatás számára. Tehát épp ezért ezt az eszközt valóban kapacitásokká kell kialakítani, átalakítani. Tehát ezt a fantasztikus eszközt kutatásra és innovációra kell fordítani. Ehhez pedig meg kell teremteni a keretfeltételeket. Az egységes piac és a mindazzal a kapcsolatos fogalmak, mint a mobilitás, ezek a legfontosabb elemek. De megint csak a költségvetés ebben segíthet. Nos, hogyan segíthet? Hogyha kutatásról és innovációról beszélünk, akkor én szerintem van egy kulcsfontosságú szó, és ez pedig a kiválóság. Tehát nem lehet kutatás és innováció hogyha nem a, a, a kiválóságra helyezzük a hangsúlyt. És a kiválóság az azt jelenti, hogy verseny. Tudom persze, hogy azonnal itt kritikákat e, sorolhatnak fel, és ezeket már is hallom önöktől és a tagállamoktól, és pedig, hogyha pénzt adunk a verseny eredmények alapján, a kiválóság alapján, akkor az elosztás az nem olyan lesz, amely mindegyik EU országot ugyanolyan módon érinti, tehát nem lesz épp ezért igazságos. A válaszom erre az, hogy ez a program, tehát ez a 2020-as program, intelligens növekedésről szól, de fenntartható és befogadó növekedésről. Tehát valóban van több célkitűzés, de hát a kiválóság az nem az egyetlen célkitűzés. Van a fenntarthatóság, az integráció, a kohézió, stb. És ez így is kell, hogy legyen. De de az eszközöket a forrásokkal kell összekötni, és pedig olyan módon, hogy ez a versenyképességet biztosítsa ezt a hatalmas, versenyképes környezetet kell felhasználni erre a lehető legjobb módon. Tehát tényleg hangsúlyozom azt, hogy a, kiválóságot kell elérni, és ezt a versennyel együtt kell megpróbálni elérni. Most pedig jön az ötödik megjegyzésem, tehát hogy mi történne, hogyha lenne egy milliárd euró, mit csinálnék vele. Néhány kollégával egy tanulmányt készítettem e, európai egyetemről, egyetemekről. És e, azzal zártuk ezt a dolgozatot, hogy ezt az 1 milliárd eurós javaslatot tettük. És pedig, hogy azt illetően, hogy a kutatást és a tan- e, az oktatást hogy tudjuk a, a, a felsőfokú képzésnek a második lépcsőjében összekötni. Tehát Európának valóban a az master programokra például egy millió eurót kellene fordítani, és ezt ezer programja kellene fordítani, tehát ez egy milliárd lenne, azokból 50 kutatási terület lenne, mert ha megvizsgáljuk a tudatás területeket, akkor 50 lenne ebből. Tehát akkor válasszuk ki nem 20 egyetemet, hanem 20 egyetemi kart, tanszéket, amelyekben ezeket a programokat megvalósíthatjuk. Tehát ez a javaslatom, hogy egy milliárdot, egy milliót ezer tanszéken osszunk ki ahhoz, hogy elérjék ezt a kiválóságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, André. Nagyon ösztöző előadás volt, sok javaslat volt. Kérem jegyzeteljenek, mert amikor lesz a kérdések órája, akkor ezeket feltehetik. És most akkor jön a következő előadó. And thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagy örömre szolgál, hogy itt ülhetek ilyen kiváló külön kollégák között, de hát már Szapir kolléga elmondta mindazt, amit akartam. Most arra térnék ki, hogy amikor meghívtak, hogy itt előadjak, akkor, és megnéztem a kérdéseket, akkor arra gondoltam, hogy a kutatással, az innovációval kapcsolatban vannak olyan túlságosan leegyszerűsített gondolatok, hogy a kiválóság az a versenyre épül. Ez a legfontosabb kritérium ezen a területen. Amikor a piac olyan sok darabra szétesett, eh, tehát amikor nem egyformák a piacok, amelyeknek különböző eh, szerepei vannak, akkor a kiválóságot az egyetműködéssel tudjuk elérni. A korábbi keretek azok azt vették figyelembe, hogy az Európai Unió az fejlett, gyorsan tud fejlődni, és fontos az együttműködés. Az új keretben új minőségek jelentek meg az Európai Kutatási Tanács keretében itt a, kutatásokat a kiválóság alapján ítélik meg. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy az úttörői kutatás az leggyakrabban alkalmazott kutatás. Tehát az európai hozzáadott érték, amely egyedülálló, az tulajdonképpen a versenyképes együttműködést jelenti hallottuk az európai paradoxon, hallottunk az európai paradoxonról, és pedig, hogy eh, alapkutatásba fejtetik bele eh, az kiválósági központokat, de ugyanakkor az új innovatív termékek eh, nek a, a minősége száma az eléggé gyenge hallottunk európai kutatási eredményekről, amelyek Amerikában válnak új termékekké. És erre fel lehetne sorolni több példát is. Az alapvető kutatás az utóbbi évtizedekben nem változott. Tehát az alapkutatás saját maga politikai szempontból biztos lehetne rá fogadni, elfogadja a közvélemény, és pedig, hogy az alapkutatás az új alkalmazásokhoz is vezethet, és itt a het az fontos végződés, mert attól függ, hogy hogyan fogják igazolni a költségeket. De az alapvető kutatás alapján nagyon nehéz jóslásokba bocsátkozni. Elsősorban ez egy olyan terület, ahol a tagállamok nemzeti támogató ügynökségei azok kereteinek 95%-a az alapkutatásra fordítódik. Tehát az EU új kereteknek egész faj, újfajta értékekre kell koncentrálni, és pedig az alkalmazott kutatásra koncentrálni, és az olyan technológiákat kijelölni, amelyek mindezt a valóságban megvalósítják. És most ez a megfelelő mút, előremutató út, tehát az innovatív termékekre és szolgáltatásokra van szó, így szükség, így tudjuk optimalizálni a folyamatokat. Gyakran az innovációs területeken a az egész következő évtizedre meg kell beszélni, nem csak Európában, hanem az USA-ban is, hogy milyen problémákat kell megoldani. Tehát a különböző értékláncokat kell megvizsgálni, és nem szabad elfelejteni, hogy ez a lánc nem lineárisan tekintendő, tehát nem lehet alapvető kutatástól az alkalmazott kutatásba lineáris módon eljutni. Lehet innovációt tenni, amely az alapkutatáshoz vezet, és erre van több példa is. Tehát az európai hozzáadott értéket azzal érthetjük el, hogy az átalakított technológiákkal érjük el az innovatív értékeket. Ez nem azt jelenti csak, hogy innovatív technológia, amelyek megváltoztathatja az életünket, és ez hatalmas lépést jelenthetne, hanem ezek egészen új piacokhoz és iparhoz vezetnek el. Ennek egy példája tehát az ilyen transformatív technológiáknak a komputer tomográfia szkennelés és a különböző kórházakban alkalmazott képalkotási technikáknak az alkalmazása. Ez évtizedekkel e-, e-, ezelőtt egyáltalán nem létezett. És ez egy egészen eh, kicsi alapból kiindulva eh, egy hatalmas iparághoz eh, vezetett, amely senki, amelyre senki sem gondolt, ez csak egyszerűen megtörtént. Az alapkutatás esetében még nem lehet ezt az úgynevezett transformatív kutatást azonosítani, tehát kijelölni, hogy melyek lesznek azok a technológiák, amelyek a megfelelő környezetben e, egy piac vezető technológiává válhatnak. Ezért Európának ezekben a technológiákban ki kellene jelölni a legfontosabbakat, amelyek a legjobb eredményeket ígérik. Ugyanis ezek új iparágakhoz, munkahelyekhez és nevekedéshez fog vezetni. Persze ennek megvannak a kockázatai is, ezért szükséges, szükség van egy rugalmas válaszra és nyilván eh, gyorsan kell eh, ez, döntéseket hozni ezekben. A másik akadály eh, ebben a forgatókönyvben az, hogy az, hogy Európa az egész egyszerűen nem ugyanolyan játékszabályokkal rendelkezik mindenki szám, számára, Persze nem lehet nyílt protekcionizmus, de a piac azért darabjaira esett, eléggé töredezett, és ez nehezen segíti az innovációt a kutatások mobilitás, a kutatók mobilitása, a különböző társadalombiztosítási rendszerek, ezek mind olyanok, amelyek nem egyenlő esélyeket biztosítanak mindenki számára. Tehát ez jelentheti azt, hogy az új technológiának a kezdő beruházásai, befektetései sokkal magasabb. Tehát a beruházási számítások egész egyszerűen néha lehetetlenné teszik az innovációt. Ezért Európában szükség van arra, hogy legyen például egy európai szabadalom. Tehát közös normákra van szükség az ipari protokollok esetében, tehát hogyha egyetlen technológiát használnak a különböző országok, akkor ott különböző azonos szabályokra van szükség. A mobilitást jelezték, eh, a kutatók mobilitását eh, az egyik problémának, és ez eh, akár európai országok közötti agyelszíváshoz is vezethet. Ezt úgy lehet ellensúlyozni, hogy kevésbé fejlett régiókban kutatási központokat állítanak fel. például vannak most már európai szervezetek, szövetségek, amelyek interfészként, tehát összekapcsoló lépésként kötik össze a különböző szervezeteket. Ezek általában NGO-k, tehát nem profitorientált szervezetek, és a projektek irányításában már is kiváló eredményeik vannak. Ezek a szervezetek az innováció hajtóerejévé válhatnak Európában, és ők ellensúlyozhatják ezt az európai egy agy elszívást. Nos akkor, hogyha kérdéseket tekintjük, hogyha lenne egy milliárd euróm, akkor ez egy európai innovációs tanács, vagy kis vállalkozás tanácsba tenném ezt a pénzt. Ez azt jelenti, hogy kis, mikro, tíz foglalkoztatottal dolgozó vállalatokat bíznék meg bizonyos feladatokkal, és lenne egy tanács, amely őket segítené. Köszönöm. Köszönöm szépen, Patrik. Most akkor José Reis következik. Öt perc. Eu preparei esta intervenção. Elkészítettem a beszámolómat, mégpedig angol nyelven, de úgy vérem, hogy a parlamentben ezt a beszámolót portugál, portugál nyelven is előadhatom, és így módon Európa sokszínűségét tisztelem meg. Hogyha címet akarnék adni ennek a beszámolónak, ennek a prezentációnak, akkor következőképpen látnám el címmel, intelligens növekedés, de növekedés, növekedéssel vagy növekedés nélkül. Természetesen ennek a kérdésnek nem lenne értelme, hiszen ez egy ellentmondást jelentene. Minden esetre szeretném kiemelni, hogy ma egy különleges helyzetben vagyunk, és a növekedésre helyezett hangsúly alapvető jelentőségű, ahogyan ez már elhangzott. Az első pont tehát, amelyel foglalkozni szeretnék, az pontosan az innováció és a növekedés közötti kapcsolatra vonatkozik. Milyen is az a viszony, amikor nagyon különböző ritmusú a gazdaság fejlődése. Természetesen valamennyien egyetértünk abban, hogy az innováció rendkívüli energiát jelent a növekedés számára. Az innováció arra szolgál, hogy eredményeket érjünk el széles körül kellen, ami a gazdaság általános feltételeit illeti. Akkor merülnek fel problémák, amikor növekedés nélküli az innováció, vagy olyan az innováció, hogy nagyon gyenge növekedés társul hozzá. Ebben az esetben is játszik szerepet az innováció természetesen, de nagyon valószínű, hogy az innováció hatása egy ilyenfajta környezetben főként helyi és részleges jellegű. Tehát, hogyha nincsen növekedés, akkor az innováció valószínűleg lehet tényező helyi szinten lehet olyan tényező, amely megerősíti az asszimetriákat és a széttöredezettséget a gazdasági struktúrákban Európában. Ez az első megjegyzésem. Tehát itt arról van szó, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen módon, milyen kontextusban döntő a gazdasági helyzet ahhoz, hogy megvizsgáljuk az innováció, illetve a növekedés viszonyát. A második pont, amin el kell gondolkodnunk, nos ez a hiányos növekedéshez kapcsolódik, a hiányos növekedéshez, amelyet ma tapasztalhatunk Európában. Nyilvánvaló, hogy manapság az egyik nagy európai célkitűzés a foglalkoztatottság, itt pontosan arról van szó, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy a munkanélküliségi rátát csökkentsük, és a foglalkoztatást ösztönözzük. Közgazdászként úgy vélem, hogy az innováció és a foglalkoztatás között nincs ellentét, amikor a különböző fellépések az innováció és a foglalkoztatás esetén hasonló környezetbe illeszkednek, amikor a gazdaság növekedési potenciállal rendelkezik. Jelenleg nem vagyunk ilyen helyzetben Európában. Ezért beszéltünk egy olyan Európáról, amely vérszegény, ahol nagyon gyenge a növekedés, és ahol olyan problémák merülnek fel, amelyeket meg kell próbálnunk megoldani. Lehetetlen, hogy ne oldjuk meg a jelenlegi ö, problémákat Európában, az aktuális problémákat, tehát azt a mély szakadékot, amely az a tagállami gazdaságok és az európai gazdaság között feszül. Bizonyosan a költségvetés mértéke, összegei nem mindig lényegesek, de nagyon fontos megérteni azt, hogy az európai GDP 1%-et kitevő költségvetés elegendő. A negyedik megjegyzésem egy olyan szóra vonatkozik, amely egy kicsit feledésbe merült az európai integráció folyamán. Egy olyan szóra utalnék, amelyeket nehezen lelünk fel a mostani szövegekben. A kohézióról van szó. Mit is jelent ez a szociális, szociális kohézió és a területi kohézió európai szinten? A problémáink illetve a célkitűzéseink egyike, amelyek az európai költségvetéshez kapcsolódnak, a következő. Hogyan lehet újra definiálni ezt a kohéziót infrastruktúrális beruházások révén, valamint az innovációt érintő beruházások révén, hiszen ez a két fő területe az európai integrációnak. Szeretném hozzáfűzni azt is, hogy Ma egy olyan időszakban élünk, amikor a piacok túlzott hatalma azt eredményezte, hogy az innovációs kapacitás meggyengült technológiai és intézményi szinten egyaránt. Szeretném kiemelni, hogy az innováció talán újra fellendítheti a szükséges közösségi dimenziót. Az a probléma, hogy ma nem tudjuk, hogy miről fogunk majd szólni a következő években, talán három év elteltével. Talán beszélhetünk majd Európa lebontásáról, ezt mindenképpen el kellene kerülnünk. egy újjáépítést kellene inkább elképzelnünk, amely a régi európai értékeken alapul, tehát elsősorban a kohézión, de az új értékeken is, amelyek ezen vita során érdekelnek minket, amelynek a középpontjában az intelligens növekedés áll. Végezetül szeretném megválaszolni az 1 milliárd eurós kérdést kapcsolódva a kollégáim által felvetett javaslatokhoz. Én ennek az összegnek a felét bizonyosan az egyetemeknek adnám, a másik felét pedig a vállalkozásoknak, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az innováció területén, valamint a foglalkoztatás területén ö, működnek. Így például a diplomások foglalkoztatása révén a nagyon magas kompetenciájával rendelkező személyek foglalkoztatása révén. Az egyetemek, vállalkozások összekapcsolás, ez a két terület, ez nagyon fontosnak tűnik számomra. Azt hiszem, hogy fontos minden területi kontextusban megtalálni a lehetőségét annak, hogy ezt a két területet jobban összekapcsoljuk, tehát a KKV-k szociális és foglalkoztatási mobilitását. Köszönöm szépen. Most pedig Leslie Wilsonnek adom meg a szót az Európai Egyetemek Szövetsége főtitkárának. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel a gondolataimat. Én egy olyan szervezetet képviselek, amely elég sok európai egyetemet foglal magába, ezért azzal kezdem, hogy az egyetemek üdvözlik a 2020-as stratégiát és nagyon jó helyzetben vannak más szempontból is, hiszen látják, első kézből tapasztalják meg a globális egyensúlyhiányok eredményét. Nagyon sokat beszélünk az Európai Egyetemek versenyképességéről, és arról, hogy a nemzetközi rangsorokban az európai egyetemek kezdenek lemaradni ázsiai egyetemek mögött ebben a kontextusban az Európai Uniós finanszírozás, amelyet a kutatásra, innovációra és oktatásra fordítunk, az élethosszig tartó tanulásra, nagyon nagy jelentőségű, ösztönözheti az európai egyetemi rendszer modernizálását északtól déli, kelettől nyugatig hiszen ez a finanszírozás eszközöket biztosít annak érdekében, hogy a kapcsolatokat megerősítsük, a kutatási egyet, együttműködést is megerősítsük de természetesen az önkormányzati, a különböző szektoriális partnereinkkel is megerősíthetjük a kapcsolatainkat, csak úgy, mint nemzetközi szinten, és ezáltal lehet a versenyképességet javítani. Ez a finanszírozás mobilitási mechanizmusokat is megteremt, amelyekre már hivatkoztak az előttem szólók, tehát az egyetemi tanulmányok előtt, alatt és után lehetőség van cserékre, akár a doktorátusi képzés alatt és után is. Harmadsorban pedig ez a finanszírozás lehetővé teszi azt is, hogy az egyes programok minőségét javítsuk, hiszen szükség van arra, hogy a friss diplomások készségeit jobban a piaci igényekhez igazítsuk, javítsuk a képzés minőségét, és persze megvan az az ambiciózus célkitűzésünk is, hogy a 40%-a a munkaerőpiacra lépőknek diplomás legyen. A második felvetésem pedig a K plusz F kiadások a költségvetésnek a 7%-át jelentik, és ez kis összegnek tűnhet, de multiplikátor hatása van az egyetemek számára. A nemzeti K plusz F pénzek most az infrastruktúrát, az épületeket, a dolgozók fizetését támogatják, tehát az Európai Uniós támogatás a egyetemi projektek esetében stratégiai fontosságú. Így tudnak az egyetemek a saját erősségeikre építeni, és így tudnak új lehetőségek felé nyitni, mert hogy az állami finanszírozás, amint említettem, másra fordítódik. Tehát az Európai Uniós támogatást felhasználva tudunk erősebb kapcsolatokat kialakítani a vállalkozásokkal. Több eszköz született meg egészen idáig, én ezek közül csak néhányat emelnék ki. Esetleg javasolnék még egy-két újat. Már említették az Európai Kutatási Tanácsot. Az LKT a hetedik keretprogramban való megjelenése óta rengeteg fejlődést hozott, az alapkutatásokban a versenyképességet növelte, aztán pedig a kooperációt segítő programok nagyon fontosak az egyetemek részvétele szempontjából a keretprogramban. Lehetővé teszik azt, hogy a kutató csoportokba külső partnereket is bevonjunk. Mindez abban segíti az egyetemeket, hogy a nagy kihívásokra válaszoljanak, például az energia területén. Az egyetemek most komoly kutatásokat folytatnak és így aztán közös programokat, közös tanmeneteket tudunk kidolgozni. Aztán a Marie Curie program, amelynek különböző elemei nagyon hasznosak, és az innovációt támogatják. Ami a konkrét lépéseket, tevékenységeket illeti a jövőre nézve, nagyon hasznos lenne, hogyha az egyetemek hozzájárulását meg tudnánk erősíteni az intelligens növekedéshez. Ennek érdekében meg kellene keresnünk a szinergiákat például a belső piaccal kapcsolatban, hiszen most vannak olyan tervek, amelyek azt célozzák, hogy a diplomák és oklevelek kölcsönös együttműködéséről szóló irányelvet egyszerűsítsék. Tehát az egyetemek véleményét is ki kellene kérni ezzel a reformmal kapcsolatban, ide bevonni a mobilitást és a mobilitási célkitűzéseket. Ide lehetne bevonni még az európai szakképzettségi keretekről folytatott vitát, és sokkal több mindent el lehetne érni, mint a múltban támogatni az informális, a nem formális szakképzést, tanfolyamokat. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az európai egyetemeknek a kapacitás bővítésre is szüksége van, ebben a témában is rengeteg vita folyik. És még valami, ami az összes finanszírozási programra érvényes, egyszerűsíteni kellene. Az egyszerűsítésre arra van szükség, azért van szükség, hogy kevesebb adminisztratív terhe legyen az egyetemeknek. Ennek persze több eleme van, amire vissza is térhetünk. Végül pedig én is szeretnék válaszolni az egymilliárdos kérdésre, és talán itt így a végén nagyon jól be is illene a javaslatom, Én ugyanazt javasolnám, mint André Szapír, tehát van már egy olyan javaslat, amit az Európai Kutatási Tanácsnak benyújtottunk, hogy legyen a doktori iskolák számára egy verseny. Mi jobban bevonnánk az intézményeket, mint amennyire ön gondolta, Szapir úr, de nagyon érdekes lenne, hogyha lennének ilyen ösztöndíjak, az EKT-n keresztül, hogy valóban európai nemzetközi program legyen. Tehát nemzetközi hallgatók bevonását is tegyük lehetővé és így bővítenénk a kutatási kapacitásokat az egyetemen, és javítanánk a versenyképességet a globális piacon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Leslie! Végigmentünk az előadásokon, nagyon érdekes előadások voltak ezek az első fordulóban. Rengeteg ötletet és javaslatot hallottunk, és azt hiszem itt az ideje, hogy megnyissuk a vitát, a képviselők kérdéseit, megjegyzéseit hallgassuk meg. Kérdezem, hogy ki kívánja először megtörni a jeget. Igen. Kezdjük is meg Salvador Garrigával, aztán José Luis, majd Inge Gressle kap szót, Olbricht úr, majd Edel Garja Zabel. Kommst du noch nach? Ja um, Derek Vaughan, Josie, Josie Lewis. Ähm, uh, da, ja, genau. okay, ja. Jetzt, jetzt aber uh, beginnt. Most a kérdések sorát jelentéstevőn kezdi meg, tessék. Gracias, Presidenta. Al igual que el señor Reis, utilizando los... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Rajsz, az, uh, úr, én is uh, a tolmácsolást szeretném használni, és anyanyelven szólnék. Amit uh, Szapir úr mondott, ahhoz kapcsolódva fontos kérdéseket vetett fel, amelyek után ezen első vitakör végén ugyanazt mondhatnánk, amit Reis úr mondott, az az, hogy nem kell Európát újra kitalálnunk, hogy feltalálnunk. Például volt egy kijelentés, hogy az állami és magán szektorban némi kétséget tekintenek az Európa 2020-as stratégiára, amely olyan döntéseket követel az EU-tól, amelyeket csak nehezen lehet számszerűsíteni, nem feltétlenül kötelező jellegűek ezek, és ö, azt viszont meg kell jegyeznünk, hogy a magánszektornak mindenképpen hitelességre van szüksége. Emiatt gondoskodnunk kellene arról, hogy rendelkezésre bocsássuk a megfelelő forrásokat, és Szapír úr, mit is értünk tulajdonképpen innováció alatt? Azt hiszem, hogy az innováció tulajdonképpen egy eszköz, amelynek célja a termelékenység növekedése, a javulás, a javítás, a termelékenység javítása Európában. Azt hiszem, hogy az európai költségvetést arra a célra kellene fordítani, hogy az eszközöket finanszírozzuk, nem pedig a célokat. Az innováció egy elsőrangú cél kell, hogy legyen, amelyet a közösségi költségvetésen keresztül finanszírozunk. Az Európai Unió költségvetése, nos ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy mi lenne ennek az ideális nagysága, milyen összeg. A GDP 1%-a, ez a helyes mérték. Lehet ezzel valamit kezdeni? Nos, az, a tagállamoknak intelligensen kellene eljárniuk, de intelligense, azt követelni, hogy kevesebben járuljanak hozzá az EU költségvetéshez. Nem tudom, hogy ez megfelel az európai jövőnek. Nem tudom, hogy egy kisebb költségvetés egy egyáltalán kivitelezhető lenne. Bizonyosan vitáznunk kell a kiválóságról is, a kiválóságról az innováció területén, valamint a fejlesztésről. Az innováció egy eszköz arra, hogy szűk forrásokat szétosszuk, tehát ez is egy költségvetési eszköz, de természetesen lehet innovatív költségvetésünk, amely a 27 tagállam költségvetését átfogja. A másik megoldás, amit ön javasolt, az az volt, hogy az innováció a kiválósági központokon és a versenyen keresztül javasul, valósuljon meg, de ez vitatott. Az Európai Parlament egyik tanulmánya, melyet a Sure szakbizottság titkársága készített, azt mutatja, hogy az innovációs költségvetések, tehát az EU költségvetés versenyképességi sorai az 1B fejezetből kerülnek finanszírozásra, tehát a kohéziós fejezetből, és hogyha a kiválóságot alkalmazzuk, akkor ez azt jelenteni, hogy a kohézió finanszírozza az innovációs politikát. És ez természetesen vitatott. És aztán már nem lesz szolidaritás, amiről Reis úr is szólt, és harmadsorban azt hiszem, hogy akkor nem lenne végre hajtható költségvetésünk. Milyen alternatívákat lát ezen a területen? És egy kérdésem van Wilson asszonyhoz is. A hetedik kutatási keretprogramról beszélt. Azt hiszem, hogy a nyolcas keretprogram már a következő pénzügyi terv előtt kialakítandó, hogyan gondolja, hogy hogyan kellene ezt a nyolcadik kutatási keretprogramot felvenni az Európa 2020-as stratégiába. Úgy, ahogyan itt szó esett erről, az Európai, Európa 2020-as stratégián belül, vagy más elveknek kell érvényesülniük. Ähm, der Berichterstatter hat jetzt etwas länger reden dürfen. Jelentéstevő kicsit hosszabban szólhatott, de nekem valóban figyelnem kell az órára. José Luis Fernández következik. Obrigado, Presidente. Eu sou José Manuel Fernandes. Também pedi... Szépen, elnök asszony. Szeretném az előadásoknak a csodálatos minőségét dicsérni. E, az első előadás azzal foglalkozott, hogy milyen modellt szeretnénk a, a kutatás és az innováció területén, és az intelligens növekedés szempontjából. Felülről lefelé építkező modellt, ahol fölülről eldöntik a az összegeket, vagy pedig alulról építkező, célkitűzéseket kitűző programot. Nos, tehát ez itt a kérdés. Az intelligens növekedés szerintem olyan formula, képlet, amely a globalizációra próbál választ adni. Az Európai Unió 2020-as stratégiájának az első rendű célkitűzése a foglalkoztatosság. Erre pedig csak akkor lesz lehetőség, hogyha intelligens növekedést tudunk biztosítani. Persze néha ez korlátozott, és pedig a fenntartható fejlődés által korlátozott. Épp ezért a versenyképesség szempontjából valóban intelligens növekedésre van szükség. Egy másik kérdés az európai költségvetés kérdése, amely a nemzeti költségvetésektől elválasztható. Lehet, hogy nem egészen jól értettem, amit Szapér kolléga mondta, de hogy egyelőre lehetetlen ezt a kapcsolatot létrehozni. Pedig szerintem kerülhetetlen, hogy az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések össze legyenek hangolva. Hogyha nem látjuk a célkitűzésekben, a fellépésekben ezt, akkor nem tudom, hogy lehet megvalósítani a céljainkat. Épp ezért szeretném látni, hogy az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések összehangolását hogy tudják a 2020-as stratégiákban megvalósítani. Elsősorban a 700 milliós tehetség globális piacán. Tehát hogy lehet ezt összehangolni? Inge következik. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Az európai pénzek eddigi alkalmazása csalódást keltő, mert nagyon sokat befektett, nagyon sok pénz elfogyott, és keveset fektettek be, és reméljük, hogy jövőben pont az ellentéte fog ennek megtörténni, de hogyha nem teszünk ellenintézkedéseket, akkor ez nem fog valósulni, és erről már ha- hallhattunk, a világ nagyon sokat változott, nyomás alatt vagyunk, és sokkal erősebb a beszámolási kötelezettség. Tehát milyen intézkedéseket kell hoznom az észszerű pénzköltés céljából, ez az első kérdés. Aztán láthatjuk az euróválságot, a hogyha az ember pénzt ad ki, akkor mindig láthatjuk, hogy a joghűséggel hol vannak problémák. A második kérdésem az, hogy milyen mechanizmusokat építhetünk be annak érdekében, hogy nagyobb legyen a joghűség, és nem pedig kevesebb, hiszen jelenleg a joghűséget egyáltalán nem honorálják. Az kap egyre több pénzt, aki a meglévő pénzzel nagyon keveset csinál. Itt van például Dél-Olaszország problémája, amely egyre több és több pénzt kap, ahelyett, hogy kevesebb pénzt kapna. Tehát hogyan lehet azt elérni, hogy ne honorálja azokat az országokat, amelyek rosszul költik el a pénzt? Tehát a tagállami gazdaságpolitikát úgy kell kialakítani, hogy azok a helyek, amelyek ah, kevés EU pénzt költenek el, és a nemzeti gazdaságpolitikát erősítik, azokat honorálják. Azt hiszem, hogy eddig csak katasztrófát értünk el a forrásainkkal. Köszönöm. Elnök Jan Olbricht következik. <coughs> Igen, elnök asszony. Az első kérdésem mindenkihez. Általánosságban eléggé szkeptikusak az emberek a Lisszaboni stratégia ügyében. Ugye hallottuk az elején, hogy hát nem ez volt a világon a legnagyobb siker, fogalmazzunk így. Önök elég optimistának tűnnek a 2020-as stratégiával kapcsolatban. Mi a különbség? Miben tér el ez a 2020-as stratégia a Lisszabonitól? Milyen változás történt? Világosabbak itt a célkitűzések, vagy mások a módszerek, esetleg mások az eszközök, vagy esetleg más területeken tudjuk majd a pénzeket felhasználni. Hát én nem akarom azt mondani, hogy ne legyenek optimisták. Önök, nyilván mi, ha politikusok optimisták vagyunk, az egy más dolog, mint az, ha önök a szakértők optimisták. Tehát kérdezném, hogy mi a különbség Lisszabon és a 2020-as stratégia között egyfajta ex ante értékelésként, ha meg tudnák ezt válaszolni. A másik kérdés pedig, nagyon érdekes és következetes megjegyzéseket hallottam Szapír úrtól, ismervén a munkáját, ugye kiválósági kritériumokról beszélt. Mi itt a költségvetési tervről beszélünk ebben a szakbizottságban, e, egyéb kérdéseket nem tárgyaltunk. Viszont a parlament nagyon részletes vitát folytatott arról, hogy mi lenne a jobb 2020 kapcsolatban. Új prioritások legyenek, tehát ezt a smart és sustainable kifejezéseket tegyük be, és az összes politikát úgy elemezzük, hogy mindegyik intelligens és fenntartható legyen, tehát minden egyes politika esetében vegyük ezt figyelembe, tehát az innováció is legyen inkluzív, fenntartható és intelligens, és ugyanígy az összes többi a kohéziós és a többi politika, vagy pedig legyen inkább az a technika vagy az a megközelítés, ami hivatalosan a költségvetés felülvizsgálatában látszik, hogy bizonyos politikákat az intelligens fejléc alá teszünk, másokat a fenntartható alá, és így tovább. Ez kívülről talán könnyebb így követni, de stratégia szempontjából mi a jobb? Tehát az első az optimizmusra kapcsolatos kérdés, a másik pedig a horizontális vagy szektoriális megközelítés. Köszönöm, egy dar következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden. különösen, hogy már mások említették, amit én is akartam említeni. Miss Render, Render, Renda úr azt mondta, hogy a beruházások területén, a kutatási beruházások tekintetén nem olyan jó, jó eredményeket ért el az állami ágazatban, de a magánágazatban kevésbé jó eredményeket. Itt az ipar az sokkal előttünk jár. Hogyan magyarázza ezt a különbséget, és mit tehetnénk az Európai Unióban, különösen a költségvetés felhasználásában, azért, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Aztán Olbricht úrhoz kapcsolódnék, és pedig azt illetően, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatban miért lehetnénk optimistábbak, mint az előző tíz évben, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, hogy újabb tíz évig ne érjünk el eredményeket, ez az utolsó lehetőség. A költségvetés tárgyalásakor szeretném, hogyha az előadók jeleznék hogy az Európai Uniónak az optimális mérete mekkora lehetne, hogy, és hogy milyen területeken lehetne beruházni. Még három kolléga jelentkezett szólásra, aztán a panel válaszol, Derek Hon. Thank you, uh, uh, Chair. Köszönöm szépen. Sokan egyetértenek azzal, hogy az EU gazdasági növekedésének a jövőjét az innovációra és a tudásra kellene alapozni. És ehhez fontos a beruházás, a kutatás és a fejlesztés és az innováció a magán e, és az állami ágazatban. Ehhez szükség van ahhoz, arra is, hogy az egyetemi és az oktatási e, intézmények és a vállalkozások együttműködjenek. Erre már láttam jó példákat, például Velszben, E, ilyen egyetműködés e, eredményeként innovatív termékek kerültek a piacra. De azért lassan történnek ezek a dolgok, tehát sokkal többet lehetne tenni. Tehát a kérdésem az, hogy az EU mit tehetne, hogy e, ösztönözze az egyetemi kutató intézmények és a vállalkozások közötti együttműködést a kutatás, fejlesztés és az innováció területén. A másik kérdésem a 8-as keretprogram van kapcsolatos, tehát ezzel kapcsolatban lesz-e összehangolás? És milyen változtatásokat kellene az hetesről a nyolcas keretprogramra való áttérés során tenni? Köszönöm. Ott már Karasz következik, aztán Helga Trüppel. Hölgyeim és uraim, el kell mondanom, hogy az eddigi szólásai, felszólások túl általánosak voltak. A javaslatom az előadókhoz a hogy a politikai prioritásokkal foglalkozzunk, és a költségvetési lehetőségekkel. Hogyha jól értettem, akkor mostanáig azt mondták, hogy túl kevés pénzünk van. a 2011-es költségvetési tárgyalásoknál, illetve az írországi válság, valamint a védőelnyő önök szerint milyen kihatásokkal rendelkezik a jövőre nézve? Másodszorban a kutatásról is beszélünk. A kutatás esetében több európai kutatási kompetenciára van szükség tehát a kompetenciák megváltoztatását kell elérnünk, mert a Lisszaboni stratégia, sem pedig az Európai 2020-as stratégia nem a pénz, hanem a politikai szándék kérdése. Hiszen itt a tagállamoknál vannak a hatáskörök. Tehát hogyan lehet elérni a kompetenciák eltolódását a harmadik kérdés. A kutatást illetően nem vagyok az önök véleményén, nem lehet elutasítani a kutatásra irányuló kérelmeket, illetve szakvéleményeket. Ezeket csak megalapozott esetben lehet elutasítani. És miért mondja olyan sok kutató, hogy az EU projekteken belül nem akarnak dolgozni, mert ezek túlságosan bonyolultak és túl bürokratikusak. Tehát mit kell változtatnunk a saját házunk táján a szabályokat illetően, hogy a fennálló intézkedéseket kihasználjuk a nagyobb kutatási tevékenység érdekében, és ne azt érjük el, hogy a kutatóink kivándorolnak és aztán az Európai Unión kívül folytatják a kutatásokat. Köszönöm, hogy az elnök most Helga következik. Két kérdésem lenne a vita elején hallhattuk, hogy az utolsó évtizedben a legversenyképesebb és tudásalapú társadalom volt a cél, amit sajnos nem értünk el, és ebben az évtizedben inkább angolul folytatom. It's about smart system. Tehát a intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésről beszéltünk. A mostani vitában azt hallottuk, hogy a fenntartható növekedés korlátozhatja az intelligens növekedés és foglalkoztatást. Tehát a kérdésem az előadóinkhoz a következő lenne. A fenntartható növekedés az inkább egy lehetőség az intelligens növekedésre és foglalkoztatásra, tehát ez egy általános kérdés. A, ez inkább az egész 2020-as stratégiára vonatkozik. És van egy konkrét kérdésem Bressler úrhoz. Ön azt mondta, hogy az 1 milliárd eurót a kisvállalkozásokba, innova- egy kisvállalkozási innovációs és kutatási tanácsba fektetné be. Én azt kérdezném öntől, hogy miben látja ennek az akadályait? Tehát miért nem lehet egy ilyen Európai Uniós szintű stratégiát létrehozni? Mik ezek az akadályai? Hiszen már évek óta arról beszélünk, hogy a KKV-kat támogassuk, megvan az Európai Kutatási Tanács, tehát a kérdezem, hogy hol vannak itt a problémák, hogyan, ezeket, hogyan lehet ezeket azonosítani, milyen tanulságokat tudunk levonni a múltból a jövő évekre nézve. Köszönöm. Beszler úr. Czy są możliwe wspólne cele przy tak zróżnicowanej Unii Europejskiej? Mik ezek a közös célkitőzések lehetségesek egyetlen ezek az EU bővítés után? A másik kérdésem pedig, hogy az EU stratégiai célkitűzései a 2020-as programban úgy lettek-e kijelölve, hogy az elmúlt eredményeket megfelelően kiértékeltek-e? Tehát beszélhetünk-e egyáltalán közös célkitűzésekről? Egyrészt az európai politikusok között és a nemzeti szinten a harmadik kérdésem. a közösség célkitűzéseinek mennyire kellene cökröznie a közös alapokat. És e, mennyire kellene ezeknek stratégiai mozgatóerőként szerepelni. Tehát, hogy előrelépjünk. E, ezt különösen azért kérdezem, mert Európában akkor a sokféleség van. Végül pedig a jelenlegi célkitűzéseknek a, az uralkodása a stratégiai célkitűzések fölött. A jelenlegi célkitűzések azok ma már léteznek, stratégiai célkitűzések pedig a jövőben lesznek. Végül pedig Az európai közösségnek a sikere, a siker története azért ilyen, mert mindannyian együtt egy közös piacban élünk, és mennyire köszönhető annak, hogy közös költségvetésünk van, bármennyire is szerény az. Végül pedig a különböző globális tevékenységekben való részvétel, például a G20-as megközelítésben mennyire jelentős? Köszönöm. So, und jetzt aber wirklich als allerletzte... Nos, tényleg utolsóként Maria Cavallo kap szót. Um, Nagyon szépen köszönöm. Rövid megjegyzésem lenne. Szeretném a, a kollégák és a részvevők figyelmét felhívni a kutatási és innovációs program egyszerűsítésére, amelyet jóvá hagytak. Itt 70 ajánlás van azt illetően, hogy hogyan lehet a részvételi szabályokat egyszerűsíteni. Ugyanis nagyon sok a bürokrácia, különösen a KKV-k számára, és a közepes kisi nagyságú kutatási központokra, amely lehet, nehezővé, nehezé teszi számukra, hogy részt vegyenek ezeken a, ezekben a programokban. Tehát ezért nagyon fontos ez az egyszerűsítés. A jelentés még csak az kezdetéknél tart, a megvalósítás folyamata a legfontosabb és ezt a folyamatot nyomon kell követnünk. Ha sikeres, ahogy én ezt remélem, akkor ez példaként szolgálhatna más programok számára is, mint a strukturális alapok számára, eh, ahol nagyon bonyolultak néha a folyamatok, és azokat is lehetne egyszerűsíteni, akár csak a kutatási és innovációs programban. Köszönöm. Thank you for all these comments. Uh, I hope... Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, megjegyzéseket. Remélem, hogy a szakértőink minden felvetésre tudnak válaszolni. Nagyon jó jel az, hogy ennyire konstruktív kérdések és megjegyzések születtek. Az előadóink megpróbálják a megpróbálták a válaszokat megadni, de hogyha bármi megválaszolatlanul maradt, akkor azzal még most foglalkozhatnánk, az ellenkező irányjal kezdjük, azt javaslom, tehát az utolsó felszólalónkkal, Leslie Wilsonnal, neki adom meg először a lehetőséget, hogy a hozzácímzett kérdésekre, vagy bármely más felvetésre válaszoljon, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én a keretprogrammal kapcsolatos kérdésekre reagálnék, és elmondanám még egyszer, ahogy az már elhangzott, hogy az egyszerűsítésről folyó vitában már aktívan részt vettünk. Az egyetemek számára ez nagyon fontos. Tehát ugye felteszik gyakran azt a kérdést, hogy miért nem tudnak az egyetemek részt venni a keretprogramokban, vagy miért nem akarnak. Hát igen, most itt az egyszerűsítésről komoly munka folyik, nagyon részletes munka ez, lehet, hogy nem túl vonzó, de lehetővé teszi azt, hogy az egyetemek hatékonyan föl tudják használni a rendelkezésre álló költségvetést. És a másik pedig, hogy mit várunk a keretprogramoktól a jövőben, vagy mire számítunk, mi lenne a legjobb. Nagyon fontos, hogy folyamatosság, folytonosság legyen az egyik keretprogramtól a következőre. Ez nagyon fontos, tehát világosan látható, felismerhető eszközöknek és programoknak kell megmaradni az egyik keretprogramból a másikra. Ne, nem lenne jó, nem lenne az kívánatos, hogyha ezek gyakran cserélődnének, és aztán egymást átfedő különböző eszközök is létrejönnek, ugye már hallották, tehát az Európai Kutatási Tanács az egy új eszköz, egy új keretprogramban, amely komoly ösztönzést biztosított, egyedülálló volt az a támogatás, amit az egyetemek kaptak, és utána az Európai Technológiai Intézetnek még azt hiszem be kell bizonyítania azt, hogy valódi hozzáadott értéket tud teremteni az európai ágazati kezdeményezéseken, illetve a Marie Curie partnerségeken túl. Ez utóbbit nagyon fontosnak tartjuk, mert segíti az egyetemek és az ipar együttműködését. Zárásként pedig röviden kaptam egy kérdést a magánberuházásokra vonatkozóan is. Szerintem szükség van fenntartható állami beruházásokra ahhoz, hogy a magán befektetőket támogassák és így lehet a kutatásfejlesztési kapacitást bővíteni az egyetemeken, így tudunk együttműködni a külső partnerekkel. Hogyha túl bonyolultak a feltételek, túl nagy a bürokrácia, ami előfordulhat a közös programozási kezdeményezéseknél, akkor sajnos nem segíti ez azt, hogy akár két egyetem vagy külső kutatók együttműködjenek. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja a moderátor, és Rice professzornak adja meg a szót. Továbbra is portugálul fogok beszélni. Még egyszer szeretném kiemelni, ami elhangzott az eljárások egyszerűsítését illetően. Tehát, hogy hozzá lehessen férni a kutatási fejlesztési programokhoz. Érdeklődéssel követtem a parlament munkálatait ezen a területen. Kárvályó asszony utalt erre és támogatni tudom ezt a munkát. Ez egy nagyon fontos munka volt, amit ezen a téren önök végeztek. Felmerül a minőség problémája, illetve a kutatásnál a kiválóság problémája. Gyakran az a helyzet, hogy ezt a célt nem is lehet elérni, mert szabályok vannak, amelyek lehetetlenné teszik a hozzáférést, és gyakran azt mondják, hogy létezik a kiválóság valahol elrejtve, de ezt az általunk társfinanszírozott projektek nem tudják felfedezni. A szabályok, az eljárások, az egész logikája az igazgatásnak, a hozzáférés a kutatáshoz és a kutatási projektekhez, ezeket meg kell változtatni. Ennek döntő jelentősége van. A második dolog azzal kapcsolatban, ami elhangzott a Lisszaboni stratégia, illetve az Európa 2020-as stratégia vonatkozásában. Természetesen fennáll a kísértés, hogy ugyanazokat a problémákat lássuk a két esetben, és a, ezek a problémák sajnos azok, amelyek a nem konkrét stratégiákból erednek. Ez tűnik számomra az alapvető problémának. Ez az egyik legnagyobb hiba, amelyet megállapíthatok. Az élet nagyon sok szempontját tekintve, és az EU-ban is. Megfelelő koordinációt kell szorgalmazni, minden szereplőt be kell vonni, és létre kell hozni azt, hogy az állam, illetve a magánszektor egyaránt részt vegyen az adott projektekben, valamint a különböző szövetségek, szervezetek, egyetemek, és az ipar, a termelés úgy szintén. Itt nincs koordináció, és emiatt gondolom, hogy mindkét stratégia ugyanazokat a kockázatokat rejti magában. Aztán egy harmadik dolog. Azt hiszem, hogy valaki már említette ezt. A fenntartható növekedés lehetőség az intelligens növekedésre is, mégpedig egészen egyszerű oknál fogva. A fenntartható gazdaság és a környezetbarát gazdaság a tudásra is támaszkodik, és így módon újra megtaláljuk a két problémát, amit nem tudunk egymással összekapcsolni, a foglalkoztatás, a képesítés, illetve az innováció problémáját. Nagyon sok munkahelyet teremthet a fenntartható növekedés, ezek új munkahelyek lennének, és aztán vannak olyan munkahelyek, amelyek erősen függenek az innovációtól és a képesítésektől. És egy utolsó kérdés. Itt nem csupán a modellről van szó, hanem a tagállami költségvetések, illetve az EU költségvetés viszonyáról is. Természetesen nem lehetséges ezt máshogyan látni. A kettő kiegészíti egymást. Ennek stratégiai jelentősége van. De azt is látnunk kell, és ez azt jelenti, hogy visszatérünk a szubszidiaritás régi elvéhez, tehát azt is látnunk kell, hogy ezt az egészet hogyan lehet európai szinten jobban kihasználnunk. És ehhez intelligens utat kell találnunk. És ki kell mondanunk, hogy az európai költségvetés növekedhet is. Természetesen én azon a véleményen vagyok, hogy itt nem csupán az európai költségvetés nagyságáról, számszerű összegéről van szó, hanem arról is, hogy találnunk kell egy stratégiát, amely lehetővé teszi, hogy meghaladjuk ezt a tovább nem tartható helyzetet, tehát, hogy legyen egy strukturális változás, és így módon ezeket a struktúrás töréseket meg tudjuk haladni. Nem szépen, Rice professzor, most pedig Bressler, Patrick Bressler kolléga kap szót. Lehet, hogyha ö, egy kérdést kiremelne, amerre válaszolna, de bármelyikre persze válaszolhatna. Nos, nos akkor kezdjük az ö, SPR kérdéssel a különböző akadályokat tekintsük. Ez a, a megtérülése a, a kockázati tőkének az nem olyan Európában, mint az Egyesült Államokban. Nincsenek közös normák, hogyha az embernek van valamilyen fajta kutatási eredménye, amely egy alkalmazott kutatási terméket hozhat létre, akkor különböző szabályokkal és különböző normákkal kerül szembe a különböző tagállamokban. És ahhoz, hogy versenyképes legyen az ember, ahhoz inkább az Egyesült Államokba kellene ezt a gondolatot, ötletet elvinni. Az európai innovációs ösztöndíjak például segíthetne ennek az innovációs szakadéknak az áthidalásában. Hogyha az embernek már van egy ötlete, akkor kismértékben gyártania kellene, és ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert E, akkor az ember az állami ágazatból a, a magán ágazatba kerül, és tulajdonképpen egy szürke zónába kerül, nem ismeri a jogi szabály, szabályozást, és valószínűleg egy e, magán és állami e, támogatásban részesülnek, különben nem fel, megfelelő költségvetést tudna elérni. És ebben a banyolult helyzetben az együttműködés a kutatóintézmények és eh, a eh, az innovációs intézmények között eléggé nehéz. Túl korai lenne most ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Számomra ez olyan, mint a kerék újra feltarálása. És megint csak az alkalmazott kutatási szervezetek kérdése merül fel, amelyek a nemzeti szinten foglalkoznak ezzel a kérdéssel, tehát hogy egy kisvállalkozás hogy alkalmazhatja e, egy kutatásnak az eredményét, és ebből hogy hozhat létre egy vállalkozást. és ő nekik nagyon jó tapasztalataik már vannak ezen a területen, ismerik a nemzeti szabályozást és a költségvetési lehetőségeket. Tehát azt kellene megvizsgálni, hogy ők mit, mivel foglalkoznak. Aztán az EIT-nek az eredeti ötlete nagyon jó volt, és az MIT-re, a Massachusetts Institute of Technology-ra épült volna, amelyet magánpénzekből állítottak föl. És hogyha ezt megfordítom, akkor itt állami pénzekből osztanék szét egész Európában. Aztán az a kérdés, hogy van-e több, szükség több pénzre, és hogy például a kutatási kompetencia milyen. Nem kell több pénz, csak a megfelelő helyre kell ezt a pénzt eljuttatni. Nagyon sokat olvastam arról, hogy a pénzt nem lehet pazarolni, nem lehet mindegyik programra költeni, tehát nyilvánvalóan intelligens választásokat kell tenni. Miért ennyire bonyolultak ezek a támogatások? Azért, mert ezek nem igazán támogatások, hanem ezek igazából tervek, amelyeknek eredményeket kell hozni és tulajdonképpen e, a nemzeti ügynökségek adják az kutatásnak, az alkalmazott kutatásra szükséges összegeknek a 95%-át. Remélem, hogy ez megváltozik, és már is változott, e, mióta mi ezt a kést vizsgáljuk. Nem látok mást. Ennyi. Köszönöm. Köszönjük, Patrik. Andrés Szapír nagyon sok megjegyzést kapott elsősorban a kiválósággal kapcsolatban. És szeretnék Reis professzorhoz is csatlakozni, és pedig, hogy a kiválóság keresése és jutalmazása azt is jelentheti-e, hogy valamilyen fajta földrajzi elfogultság is lehet. Tehát a különböző pályázatok is mindezt befolyásolhatják. Nos, milyenek önnek ezzel kapcsolatos megjegyzései? Köszönöm. Három megjegyzéssel foglalkoznék. Először az optimizmussal kapcsolatban Olbricht úr említette. Ez általában a stratégiával kapcsolatos. Aztán az a kérdés, hogy a pénz jól van-e elköltve Európán keresztül, és aztán a kiválóság. Nos, nézzük az optimizmus, az önök számára a kérdés, számomra nem. Én akkor leszek optimista, hogyha önök optimisták, önök a politikusok, nem én. Tehát önöknek kell választásokat tenni. Mi a szakértők vagyunk. Tehát én nem tudom megmondani, hogy önök most komolyan foglalkoznak -e ezekkel, önök és mások, vagy nem most 2020-al kapcsolatban nyilatkozokat tesznek, de hát valóban pénzt mellé rendelnek. Tehát én akkor leszek optimista, hogyha látom, hogy önök ezt megteszik. Tehát nem nekem kell optimistának lenni, én csak megfigyelem a helyzetet, és elemzem a helyzetet. Az innovációs csúcs amely eh, állam és kormányfő szinten lett volna, azt már októberről, decemberre elhalasztották, aztán decemberről februárra. Ez nem tesz különösebben optimistává. Megértem persze, hogy miért halasztották el, nagyon jól is értem, én is állandóan foglalkozom az euró kérdéseivel, és értem, hogy mennyire sürgős, hogy az Európa kapcsolatban lépjünk, hiszen ez életbevágó. Ugyanakkor ugyanilyen életbevágó, hogy a másikat is megtegyük. Nem az a kérdés, hogy egyiket vagy a másikat tegyük -e meg, hanem mindkettőt meg kell tenni. Tehát, hogyha rövid távon gondolkodunk, akkor valóban itt az euró túléléséről van szó, ahogy az Európai Uniónak az elnöke is mondta. De ha a másikkal nem foglalkozunk, akkor megint csak nem tudunk túlélni. Tehát nem csak rövid, télen, rövid távon, hanem hosszú távon is kell működnünk. Tehát a kettőnek kapcsolata van egymással. És mint mondtam, a válság az nagyon komoly kérdés. Itt nem csak arról van szó, hogy a következő néhány hónapon jussunk túl és éljük túl, hanem ez a világgazdaságot két irányba indítja el. Tehát a bárki, aki megnézi a különböző grafikonokat, az ipari termelést, tehát hogyha megnézi, hogy hol törtölnek a dolgok, tehát ez nem csak a haladó és a feltörekvő gazdaságokat állít a szemben, hanem a, a nyugati gazdaságokból Ázsiába való elmozdulás is jelenti. És szerintem a 21. század az az ázsiai század lesz. De a kérdés az, hogy mi hol akarunk lenni és ezt a kérdést önöknek kell megválaszolni, nem nekem. Én elemezhetek, előrejelzéseket adhatok, de aztán az önök kezében vagyunk, a megválasztott politikusok kezében. A második kérdés, hogy európai szinten jól költik el a pénzeket. Nyilvánvalóan nem mindig ehhez semmi kétség nem fér. És Mária Cavallo nagyon jól tudja, tudja, hiszen kiváló munkát végzett ezzel kapcsolatban amikor Portugáliában dolgozott, aztán amikor a bizottságnál, aztán amikor az Európai Parlamentben. És látta ezt mindegyik oldalról. És azt mondta, amit mondott, az valóban helyes. Meg, meglepő, hogy a kutatások nem szeretik a, a programokat, de a vállalkozások sem szeretik. Tehát épp ezért szükség van hangsúlyozni azt, hogy jobb rendszerre van szükség, kevesebb bürokráciára. Na most én is szeretnék egy kérdést feltenni, és pedig megkérdőjelezni, hogy hogyan tudunk előre tenni egy lépést. A kérdés felmerül, hogy a bizottság segítségével, amely az alapokat kezeli, együtt kell egy lépést tenni. Igen, ez egy megoldás és hogy tegyünk-e mindent, amit megtehető. De de aztán, hogy a bizottságot teljesen félre kell tenni, és egy független ügynökségre van e szükség. Én szeretnék egy európai kutatói és innovációs ügynökséget, de nem egy akármilyen ügynökséget, hanem aki valós munkát végez amelynek megvan a saját költségvetési önállósága. Így értem az igazi ügynökséget. Van erre lehetőség? Ez megint csak az önök szerepe. A parlamentnek kell e, ezt a szerepet eljátszani. Ne tőlem kérdezzük, hiszen önök a politikusok. Harmadik megjegyzésem. Én nem tudok elemezni és megdöntés is hozni. Jós, az utolsó a kiválóság, a verseny, és, a, hát, és a, mi van a kohézióval? ez a kérdés mindig felmerül, és ez egy jogos kérdés, ugyanis Európában nagyon büszkék vagyunk a kohézióra, a szolidaritásra. És ez így is kell, hogy legyen, hiszen ilyen gazdasági és, és szociális oldalaknak is kell lenni. Önök, de mi itt most intelligens növekedésről és innovációról beszélünk, és ekkora hangsúlyt a kiválóságra kell helyezni és a versenyre. Mint ahogy mondtam már, a mi előnyünk a piac nagysága, a lakosság száma, és ezt kell felhasználni arra, hogy megtaláljuk a tehetséget, és számukra e, e, lehetőségeket biztosítani. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, versenyre van szükség, hogy kiválasszuk a kiválóságot de ezt nem szabad a kohézió kárára megtenni, ugyanis a kohézió ugyanilyen fontos kérdés. És hangsúlyozni szeretném, hogy ezt más eszközökkel kell tenni. Ugyanakkor attól tartok, hogy a múltban elég gyakran összekevertük ezt a két célkitűzést, tehát a kiválóságot és a kohéziót, és egy, eszközbe fogtuk. És így egyik sem érhetett el sikert. Tehát legyenek ezek a célkitűzések, de ehhez rendeljünk eszközöket, azért, hogy a legjobbakat kiválaszthassuk, de mindenkinek lehetőséget biztosítsunk, hogy részt vegyen a versenyben. Köszönöm. Thank you, André. Köszönöm, André. Most akkor elérkeztünk ennek az első előadás sorozatnak a végére néhány témára röviden rátérnék, még az árás előtt, amely felmerült a viták során. Az első ugye rögtön a költségvetés volt, elkerülhetetlen, hiszen az Európai Parlament is megvitatja ezt a költségvetést. Általában mindenki azt mondja, hogy a költségvetést tegyünk úgy, hogy valódi hozzáadott értéket teremtő célokhoz kapcsolódik, és megvannak a szabályok, amelyek biztosítják azt, hogy a pénzek felhasználását idő, az idők folyamán figyelemmel kísérik. Ezt ki kell hangsúlyozni. A keretprogramok esetében külön, mivel az 5-ös, 6-os és 7-es programokban már voltam koordinátor, tudom, hogy hogy működik ez, megnézik az egyes mérföldköveket, a végső célkitűzéseket, és így tovább, de a projektek végső eredménye, tehát ugye az, hogy hogyan lehet értékelni ezeket, valóban hozzáadott értékeket, terem, hozzáadott értéket teremtettek-e, hát ideig sosem jutunk el. Nagyon nagy munka ez. Talán a nyolcas keretprogram esetében már megtörténik az, hogy a kutatási projektek vajon elérik-e az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célokat. Ez talán megvalósul, valószínűleg a hosszú távú értékelésük is. Teljesen mindegy, hogy most a 7-es vagy a 8-as keretprogramra hivatkozunk. Én néhány évvel ezelőtt a, egy olyan projekten dolgoztam, ami a Galileo, ITER és egyéb nagy projektek működését értékelte, és az itteni irányítási problémákra hívtuk fel a figyelmet. Egész egyszerűen hihetetlen irányítási problémákkal találtuk szembe magunkat. Önöknek vannak a Földön a legnagyobb kutatási programjai. Attól függetlenül, hogy van még itt űrállomásra vonatkozó kutat, kutatási program is de a lényeg az az, hogy mindenki, aki együtt dolgozik, ugyanolyan standardoknak kellene, hogy megfeleljen. Parlament, a parlament az itt ö, tudna lépni, mielőtt még minden újra darabjaira hullik szét. És még valami. Én nagyon nagymértékben támogatom az egyszerű, olcsó reformokat. Tehát ugye nem tudjuk, mennyire lehet még kinyújtani, megnyújtani, kibővíteni a költségvetést, Beszéltek itt arról, hogy hogyan lehet a magánszektort bevonni, hogyan lehet ösztönözni őket a finanszírozásra. A technológia transfert kellene ösztönözni az egyetemek és az ipar között. Ugye tudjuk, hogy ebben a témában komolyan le vagyunk maradva a világ többi részétől. Említették a közösségi szabadalmat is. Nem annyira régen ez volt még a vita középpontjában, és most mintha a szőnyeg alá söpörték volna. Pedig ez ugye nem az egyedi, egyetlen megoldás, de azonban fontos hozzávalója a sikernek. Végül pedig, melyek az innovatív technológiák? Ugye a CATS rövidítés használtuk erre, hogyha a bizottság közleményeit megnézik, akkor láthatják, hogy azokat a technológiákat elemzik, amelyeknek ugye nincs meg a piaca, és közpénzekkel kell ezeket támogatni. Ezek a technológiák, hogyha támogatják őket, megerősítik őket, akkor pozitív hatással vannak más ágazatokra. Például a digitális napirend egy ilyen, hiszen állami és magán szolgáltatások fejlődhetnek ennek köszönhetően. Tehát parlament, az Európai Parlament mindenképpen el kell, hogy érje, hogy ezt a kiemelt kezdeményezést hosszú távon figyelemmel kövessék. Végül pedig szerintem a politikák következetességét kell biztosítani, és a lényegi kérdésekre kell válaszolni. Hogyan segít egy adott politika abban, hogy a célkitűzéseket elérjük? Aztán az irányítás esetében hogyan lehet az előrelépéseket figyelni, mérni, az eredményességet eldönteni, sikerült a célkitűzéseket elérni vagy sem. A 2020-as stratégia és a Lisszaboni stratégia között tehát, válaszolva a korábbi kérdése: ez az eltérés. Nem tudom, hogy a 2020-as stratégia esetében ezt ki fogják-e használni, de itt most már megvan a lehetőség az Európai Uniós és tagállami szinten hogy valóban mérjék az eredményeket, megvannak a mutatók. De ha ez papíron marad, akkor természetesen nem érjük el a célokat. Amennyiben azonban használni fogják ezeket a mutatókat, akkor valóban láthatjuk, hogy a 2020-as stratégia milyen eredményeket hoz, mielőtt túl késő. És a túl késő az nem feltétlen egy évtizedet jelent, hanem akár már jövőre. Nos, tehát ezekkel a zárszavakkal megköszönném az előadók gondolatait, köszönöm a kérdéseket, véleményeket, megjegyzéseket is, ezeket az érdekes felvetéseket, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, és gyümölcsöző vitát kívánok a következő panel résztvevőinek is. Megköszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm szépen. Mindannyiuknak köszönetet mondok, a panel valamennyi tagjának, a szakértőknek és a moderátornak úgy szintén. Kicsit kifutattunk az időből, ezért kérem önöket, hogy gyorsan hajtsuk végre a szintér változtatását, tehát a színpadon lévő személyeket meg kell cserélnünk. Szélső. Ja. Liebe Kolleginnen und tisztelt kollégák, azonnal folytatjuk is. Következzék a második panelünk. Itt mindenekelőtt a fenntartható növekedéssel kívánunk foglalkozni, és a panelben itt van velünk Christian Egenhofer kollégánk, illetve Renda úr kollégája, aki szintén az Európai Politika Tudományi Központ ne dolgozik, itt van Walter Bolc, aki alelnöke az energiaszabályozók közötti együttműködés ügynöksége igazgatóságának, itt van Miroslav Drigas is körünkben, aki igazgató helyettese a mezőgazdaság és vidékfejlesztési intézetnek, a, polit- a lengyel ö, tudomány egyetemnél, és itt van Ulrike Gero, aki a Európai Külügyi Tanács berlini hivatalának vezetője. Tessék! Köszönöm szépen, hogy meghívtak az Európai Parlamenthez. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Én nem vagyok szakor, szakértője az energiapolitikának, de azt hiszem, hogy az energia és hogy, az Európa, hogy Európának minek kellene lenni, annak van, abban van összefüggés. Ugyanis az energiának annyi köze van a szomszéd országokhoz, a országokhoz, a gázellátó országokhoz, szolgáltató országokhoz. Épp ezért a feltartató fejlődés témában nagyon örülök, hogy irányíthatom ezt a megbeszélést, ugyanis ez a 21. századnak a kérdése, ez kapcsolatos a, a vég, az éghajlatváltozással, a zöld energiával, az energiahálózatokkal és infrastruktúrokkal, és a nagy projektekkel, szállítás kutatási és hálózati projektekkel Európában, és az energiahatékonysággal. Tehát nagyon nagy program, és ez egy olyan program, amely az állampolgárokkal közvetlenül kapcsolatos. Tehát ez a program érdeklődésre tart számot az európai állampolgárok körében, és közelebb hozza Európát az állampolgárokhoz. Tehát mielőtt az előadóknak átadom a szót, szeretném felvázolni, hogy milyen a politikai dimenziója az energiapolitikának és a megújuló energia kérdésének kérdésével. És öt vagy négy percben most szeretném a következőket elmondani mondani. Először is az energia a 21. század témája, ugyanis a foszilis energia az egyre inkább fogy, épp ezért el kell gondolkodnunk a fenntartható energiáról. Aztán említettem, hogy nagy a kapcsolat a külpolitika és a külszolgálati kap, szolgálat között, és az energiapolitika között. A kérdés tehát az, hogy Európa tud-e közös integrált energiapiacot létrehozni. A második kérdés az energia területén az, hogy e, a költségek milyenek. Tehát nagyon sok szereplő van, akinek sok e, pénze van, és az e, hálózatok felépítéséhez szükséges ez a pénz. 200 ezer millióra van szükség a fenntartható zöld hálózatokra. Tehát ezt a pénzt Európának kézbe kell venni, és épp ezzel kapcsolatos a kérdés. A harmadik pedig, hogy az energia Eh, az kapcsolatos a nemzeti eh, vonakodásokkal, én német vagyok, és mind katonai, mind polgári eh, területen a nukleáris energia az nem nagyon népszerű. Tehát ezeket a reálpolitika területén is meg kell oldani. A kérdés pedig az, hogy hogyan finanszírozzuk az energiai, az európai energiapolitikát és az éghajlatpolitikát az Európai Beruházási Banktól kérünk erre pénzt, vagy pedig az euró kötvényekről? És mi lesznek ennek az akadálya, hogyha egy ilyen újfajta finanszírozási tervet vezetünk be? A másik kérdés az előző panelhez kapcsolódik. Az a kérdés, hogy az Európai Unió mennyi pénzt fordíthat arra, amire szükségünk van, tehát hogy a fenntartható energia kérdését megoldjuk. Szerintem a a 2014 utáni pénzügyi keretben, még akkor is, hogyha a GNI-nek 1%-hoz ragaszkodunk, akkor is valószínű, hogy fennáll valós kockázat, hogy eladta leszünk ennek az 1%-nak. Tehát milyen kihívások vannak a jövőt, hogyha kevesebb pénz lesz, akkor hogyan oldjuk meg a kérdéseket? Tehát az alapkérdés az, hogyha lesz közös energiapiac, európai energiapiac, akkor milyen lesz a részletes a zöld energiának ebben? Ez a piac hogy lehet a piac által hajtott, hogy tudja elérni az éghajlat célkitűzéseket, és mi lesz a részesedése a megújuló energiáknak ebben, ezen a piacon. A dokumentumban bizonyos adatokat is említette, találtam, és ebben volt egy adat, és pedig, hogy az a szállításra 99% a költségeknek, még mindig a nemzeti, és csak 1% európai. Tehát, hogyha zöld energia, energiát akarjuk, akkor a következő évtizedben a, felmerül a kérdés, hogy, hogy az a szállítás és az energia e, területén e, még mindig 90% a nemzeti költségvetésből van. És hogyha nem lesz több pénz, akkor hogy e, tudunk jobb értéket teremteni ennek a pénznek? És és valamilyen európait kellene létrehozni ebből. Az utolsó kérdés, ugyanis az előadók azok különböző szempontból kezelítik meg a kérdéseket. Tehát, hogyha a pénzügyi keretre gondolkodunk, és hogyha kellene szabad pénz, akkor hogy tudjuk a klasszikus pénzügyi politikáját az Európai Uniónak, amely kohéziós pénz és közös kap van, akkor ezeket hogy tudjuk igazítani az energiapolitikára? És hogyha igen, akkor hogyan, és mi itt a kapcsolat? Tehát először az előadók, és aztán a különböző képviselők véleményére is kíváncsiak vagyunk, ugyanis ez el, az elkövetkező évtizedben a legizgalmasabb politikai kérdés. The, um, um to my, uh... Most akkor átadom a szót uh, a baloldalomon ülő kollégának, Bolc úrnak, és ő az energiaszabályozók együttműködésének e, a e, igazgató tanácsának az alelnöke. És hogyha erről az ügynökségről tudna beszélni. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Nagy megtiszteltetés, hogy eljöhettem. És beszélhetek önöknek a fenntartható növekedésről, természetesen abból a szemszögből, e, mint a feladatom, tehát az energia szektor szabályozói szemszögéből. A 2020-as stratégia célkitűzéseivel tisztában vagyunk, energiahatékony, zöld és versenyképes gazdaságot tűztek ki célul. Az első körben hallottunk itt a Lisszaboni célkitűzésekről, hát most másodjára próbálkozunk, úgymond megpróbáljuk elérni azt, hogy egy kicsit jobban jobb eredmények legyenek. Az energia nagyon fontos költségtényező az európai ipar számára. Egyre drágább az energia, ezért azt is meghatározza, hogy mennyi pénze marad a fogyasztóknak, amit aztán másra tudnak költeni. Tehát az alapvető igényüket ki kell elégítsék, és az az összeg, amit erre fordítanak, nem áll majd rendelkezésre a további vásárlásokra. Nos, vannak olyan célkitűzések, amelyeket mindenképpen el kell érni. Az egyik az az, hogy a belső, az egységes energiapiacot valóban működőképessé tegyük. Már tíz éve tart a liberalizáció, vannak jó, pozitív jelek, de reméljük, hogy a következő energialiberalizációs csomag, amely teljes mértékben életbe lép jövőre, hozzájárul majd ahhoz, hogy ez a piac valóban egységes legyen, és olyan szintre jussunk, ahol a piac hatékonyságáról beszélhetünk, amely a kereslet által vezérelt. Tehát reméljük, hogy az energiapiacok úgy működnek majd, hogy a megújuló energiaforrásokra épülnek, és hatékonyabb, segítik a építőipar hatékonyabb működését például, és így tovább. Tehát nagyon sok feladata van úgymond az energiaszektornak, az energia áraknak, működtetnie kell az ágazatokat. Arról is gondoskodni kell, hogy a piacok integráltak, és valóban jól működnek a nehézségek és a problémák ellenére. A jól működő energiapiac valamennyi komponensét meg kell teremteni. Az Európai Bizottság ezt leírta az energiastratégiában nemrég, tehát az energiahatékonyságot, az infrastruktúrát, az új technológiákat, a fogyasztók tájékoztatását, illetve különböző külső szempontokat soroltak ebben a dokumentumban fel. Én arról szólnék, hogy hogyan tudnánk a piacokat jobban működtetni, és hogy mi a szerepe az infrastruktúrának. Az infrastruktúrának fontos szerepe van ezen a területen ugyanis. Nos, ha a környezetvédelmi és fenntarthatósági céljainkat szeretnénk elérni, akkor teljesen át kell alakítanunk az energiaágazatot 2050-re. És az az igazság, hogy az energiaágazatban ez egy elég rövid időnek számít. 2050-ben már széndiokszid kibocsátás nélkül kell elektromos energiát előállítanunk ma hol tartunk, a széndiokszid kibocsátások legnagyobb része pont az elektromos áramtermelés okán keletkezik. Tehát komoly lépéseket kell tenni, mert az energia kétharmada fosszilis alapú, és ezt valamivel helyettesíteni kell. Erre komoly beruházások szükségesek az energiatermelésben és a hálózatok van, hiszen meg kell felelni a kínálatnak. Természetesen a beruházásokra pénz is szükséges, erről már beszéltünk korábban, nagyon nehéz felbecsülni, hogy mekkora összegről van szó. Több különböző helyzet alakulhat ki, az Európai Bizottság is különböző adatokat használt az előrejelzéseiben. De az biztos, hogy nagy beruházásra lesz szükség. a gáz és a villamos energiahálózatok átalakítására. A kérdés, hogy hogyan finanszírozzuk ezeket a beruházásokat, mekkora lesz a része az európai szintnek, és mekkora lesz a része a tagállamoknak. Milyen finanszírozási mechanizmusokat használunk fel, milyen szerkezetben, ez is egy kérdés. Vannak itt olyan alapelvek, amelyeket a korábbi finanszírozási mechanizmusokra alapoznak. A múltból érdemes levonni a tanulságokat, és arra figyelni, hogy hogyan végezhetnénk a munkánkat jobban a jövőben. Az első ilyen tanulság az pedig a következő, a piacoknak kellene a beruházási projektek kezdeményezőinek lenni. A politika ezen a téren nem működik olyan jól, nem tudja optimalizálni a beruházásokat. Németország egy nagyon jó példa. Rádöbbent Németország arra, hogy a politika által ösztönzött beruházások nagyon gyakran akkora méretűek, ami már nem fenntartható. Tehát nagyon óvatosan kell eljárni. El kell kerülni azt, hogy mondjuk politikákból kiindulva hatalmas beruházásokról döntsünk, amelyek aztán később nem fenntarthatóak. Tehát a piacok jelzéseire oda kell figyelni. Azért, mert a piac érdeke az, hogy egy nagyon jól működő energiainfrastruktúra legyen. A megújuló, fenntartható célkitűzések meghatározása után a piacok önállóan jól működnek. A szabályozói és a politikai kereteket a célkitűzésekhez kell igazítani, és időt kell hagyni a piacnak arra, hogy a beruházás megtérüljön. Azt a biztonságot is meg kell teremteni, hogy az új technológiába fektetett pénz nem az ablakon kidobott pénz, hanem megtérül néhány éven belül. Mondok egy egyszerű példát, Németország esetében elnézést, hogy állandóan német példákat idézek, de ha például a német politika úgy dönt, hogy az atomenergia helyett most akkor gáztüzelésű erőműveket építünk, akkor, és később ez megváltozik, akkor nem tud reagálni a piac, a veszteségek túl nagyok. Tehát megvan az a kockázat, hogy komoly döntéseket meghoznak, a piac erre reagál, aztán a politika megváltozik, és a piacok nem tudnak a rövid idejű változásokkal mit kezdeni. A harmonizáció megint nagyon fontos. Európai kínálaton és keresleten, illetve költségszerkezeteken alapul majd ez a piac. Tehát egy egységes energiaszektorhoz egységes európai, harmonizált európai megközelítés kell. Hallottuk, és tudjuk azt is, hogy az európai finanszírozási kapacitások korlátozottak ahhoz képest, hogy mire van szükség de az európai finanszírozási mechanizmusnak mégiscsak szerepe lehet ebben a munkában. Például ott, ahol a nemzeti finanszírozásra nincs lehetőség a költséghatékonyság problémái okán. Tehát mondjuk két vagy három tagországot veszünk, lehet, hogy a költségek az egyik országban jelentkeznek, az előnyök meg a másikban. Tehát a nemzeti mechanizmusok itt nem működnek. Nagyon nehéz a finanszírozást biztosítani, és ezt ehhez járulhatna hozzá, hozzá mondjuk az európai szintű finanszírozás. Aztán ösztönzési mechanizmusok is hasznosak lehetnek a valóban európai finanszírozás esetében. Végül pedig, ha azon gondolkodunk, hogy milyen mechanizmust alkalmazzunk, vagy hogyan alkalmazzuk ezt a gyakorlatban. Én támogatom azt, hogy a meglévő mechanizmusokat alkalmazzuk, a kohéziós, kutatási, fejlesztési alapokat, és ne hozzunk létre újabb mechanizmusokat. Úgy sincs itt hatalmas pénzösszegekről szó. Az európai intézmények nem végeztek kiváló munkát az új intézmények létrehozásában, amelyek a pénzeket kezelték általában, a politikák vezérelte intézmények voltak ezek, tehát nem volt lehetőség arra, hogy konkrét projektekre összpontosítsuk a figyelmet. Mindenki, minden régió kapott támogatást, ez nem biztos, hogy egy jó választás, ismerve a pénzösszegek korlátolt voltát. Én tehát azt javaslom, hogy ne hozzunk létre új mechanizmusokat, mert több év, mire azok valóban jól működnek, használjuk azt, ami a rendelkezésünkre áll. Végül pedig a finanszírozás mellett a kockázatok csökkentésére is szükség van. Ez egy további eszköz lehet, amely nem közvetlenül a költségvetésre van hatással, de mégis lehetővé tesz olyan projekteket, amelyek egyébként másként nem valósulnának meg. Köszönöm szépen, Bolc úr! Én rájöttem, hogy nem abban a sorrendben kértem fel a szakértőket, ahogy itt a papírunkon szerepel, de talán most már jól lenne, hogyha Miroslav Drigásszal folytatnánk, aki a Lengyel Tudományos Akadémiából érkezett, a mezőgazdasági fejlesztési kutató intézet igazgató helyettese. Ön így a mezőgazdasági politikák szakértőjeként azt hiszem tud nekünk arról szólni, hogy hogyan kötjük össze az energia és a mezőgazdaság kérdését, és utána tudom megadni majd Christian Egenhofernek a szót. Köszönöm szépen. Én vagyok az egyetlen előadó, aki mezőgazdasági vidéki perspektívából tekinti ezeket a kérdéseket. Először a kétségeimnek szeretnék adni, e, hangot adni az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban, amely a vidéki régiót nem veszi figyelembe, elsősorban az Európai Unió élelmiszerbiztonság e, kérdésének szempontjából. Hogyha megnézzük, hogy mit érjük a világon, és megfigyeljük a Merkozor országgal foglalt, folytatott tárgyalásokat, akkor azt hiszem, hogy ezek a kérdések, ezek a tények bizonyos kétségeket felvetnek a mezőgazdasági ágazattal kapcsolatban. Nos, a az energiával kapcsolatban azt hiszem, hogy az Európai Unió közvéleménye nem igen van tudatában azokkal, azoknak a kérdéseknek, hogy milyen az e- a mezőgazdasági politikája az Európai Uniónak, és milyen eszközök támogatják az európai mezőgazdaságot abban, hogy elérjék a jelenlegi és a jövőbeli célkitűzeket. Nem szeretnék most a támogatási rendszerről beszélni, hanem a három tényezőre szeretnék koncentrálni. A kap ról sokan azt hiszik, hogy az pénzzel tömi a gazdálkodóknak a zsebét. De az európai fogyasztók számára ez olcsóbb élelmiszereket jelentene, mint hogyha nyitott, szabad piaci körülmények lennének. A beruházásokat illetően a gazdaság más ágazataira is kihatással van ez. 90-95%-a a kap eszközöknek, támogatásoknak az áruvásárlásra fordítható, amelyet más ágazatok termelnek. Tehát ez, ez, ez egész gazdaságra kihatással van. Az energia problémákkal is fogok majd foglalkozni, de felmerül a kérdés, hogy elég érette a kap ahhoz, hogy akár a nevét is megváltoztassuk. Tehát a közös mezőgazdasági politika helyett én belevenném az összes energiával kapcsolatos kérdéseket is, a megújuló energia kérdését, és a, többi kapcsolatos kérdést. Egy másik fontos kérdés, amely a kapnak hozzáadott értéket adna, ennek a politikának az irány, iránya, és pedig, hogy magas élelmiszer minőséget céloz-e meg. Ez az EU-ban egy fontos kérdés, ugyanis nyilvánvalóan a szavazókat, állampolgárokat jobban szolgálja a jobb élelmiszer minőség, és alacsonyabbak lesznek a költségek. A kap és az energia kapcsolatáról annyit tudnék mondani, hogy a legfontosabb kérdését már az első panel érintette, ez pedig az innováció. Tehát innovatív megoldások, amelyek az energiafogyasztást ö, csökkentik a mezőgazdasági termelésben. És nagyon sokat hallottunk erről az első panelben. Tehát, hogy olyan projekteket kell kiválasztani, amelyek a versenykritériumoknak megfelelnek. Azt hiszem, hogy új eszközöket kell megvizsgálni az EU-ban, amelyek lehetővé teszik az új mezőgazdasági technikáknak a terjesztését e, a lehető legalacsony költséggel. Tudjuk, hogy az új technológiák meglehetősen drágák, és ez akadályozza a mezőgazdaságban a növekedést. Épp ezért a kapnak az egyik kulcskérdése az, hogy a kutatást és a fejlesztést célozza meg a mezőgazdasági ágazatban, az energiafogyasztást a vidék fejlesztésben. Az utolsó kérdés a versenyképesség, az élelmiszer és a bioüzemanyagok kérdése. A kettő között igazi verseny van, és a modern világban az élelmiszer előállítása prioritást kell, hogy élvezzen az EU-ban. Ugyanis 80%-át a szükségleteknek eh, ki kellene elég, elégítenünk a tavalyi statisztikák, amelyek azt mutatták, hogy az EU elég gazdag ahhoz, hogy bárhonnan vegyen bármilyen élelmiszert. Ez azért nem így van. Ha megnézzük a cukorpiacokat, akkor azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi cukorárak az utóbbi 30 év legmagasabb árai. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy most erről hallhatok, ugye mik azok, amelyek a régi politikák, amelyeket modernizálni lehet, át is nevezni, integrálni azokat a dolgokat, amelyek hasznosak. Most pedig átadom a szót Christian Egenhofernek, aki az Európai Tudományok Központjának kutatója. Köszönöm szépen, Úrike. Csalódást kell okoznom, nem vagyok energiaszakértő. Ma este inkább az éghajlatváltozásra szeretnék összpontosítani, majd aztán néhány szót szólnék a többi a felvetésekről. Elég egyszerű a helyzet, legalábbis elméletben. Ugye a szénfelhasználásnak megvan az ára, és ez beépül a termékekbe. Illetve az adott kormányoknak bevételei is származnak, ezt mind tudjuk. lehet, hogy egy picit banális vagyok, de érdemes erre emlékezni, és arra is, amit volt úr elmondott, hogy ha gazdaságilag nem hatékony a rendszer, akkor nagyon nehéz bármely célkitűzést is elérni, amelyről beszéltünk. Tehát a hatékonyság, a piacok hatékonysága fontos tényező. Erről gyakran elfelejtkezünk, arról beszélünk, hogy beavatkozunk itt, ott, amott, és így tovább, és a végén az átfogó képről pedig megfeledkezünk, ezért akartam ezt kihangsúlyozni. Ettől függetlenül is gyakran előfordul, hogy a piac nem működik. Az energiahatékonyság a háztartások kis és középvállalkozások esetében olyan terület, ahol valóban érdemes beavatkozni. A kutatásfejlesztés támogatását is említették, de hadd legyek egy kicsit óvatosabb, mint a többiek. Az előző panel előadásai során is hallottuk, hogy nem az állami kutatásfejlesztés a probléma, hanem a magánfinanszírozás. Kérdés, hogyha bevonunk magánfinanszírozást még, akkor ez vajon hatékony lesz-e vagy sem ami az infrastruktúrát illeti. Ez egy fontos és nehéz kérdés. De tegyünk itt különbséget, nagy különbség van, ugyanis a hagyományos infrastruktúrális kérdések között, tehát ugye a hiányzó kapcsolatok az egyes országok között, a határokon átnyúló összeköttetések és így tovább, és az átalakítás, tehát ugye a meglévő energiarendszer átalakítása valami újjá ezt más megközelítésben kell kezelni. Én örömmel hallottam Bolc úr által elmondottakat. És ez is kapcsolódik a mezőgazdasághoz egyébként. Ennyi tehát az éghajlatváltozásról. Az Európa 2020-as stratégiában szerepel az erőforrások hatékonysága, ez már önmagában is elég összetett kérdés. Visszatérve a nagyon egyszerű kezdeti modellemre, hadd mondjam azt, hogy a termékek árától függ gyakran a hatékonyság. Ezeket az árakat a nemzetközi szinten alakítják ki, tehát lehetnek még import és export vámok, különböző szabályozások, említették a kollégák, és aztán már gyorsan oda is érünk a versenyképességhez. És akkor alaposan átalakul a helyzet. de hogy ne fogalmazok túl bonyolultan, és talán az én megközelítésem eltér az előzőektől, a 2020-as stratégia inkább egyfajta küldetés, amelyet az Európai Bizottság megfogalmazott, szeretnének energiahatékonyabbak lenni. De ne terheljük ezt túl. Amit eddig hallottam, nem igazolná ezt. A költségvetés kérdése. Elhangzott az a felvetés, hogy a finanszírozása fontos, vagy pedig inkább a támogatás, a költségvetésnek ez a támogató útmutató funkciója. Szerintem az Európai Unió esetében, illetve a fenntarthatóság szempontjából a politikai irányítás a leglényegesebb. Az Európai Uniós költségvetés politikai útmutatása. Hogyha ezt ha a döntéseket olyan módon hozzák meg, hogy a megfelelő ösztönzőket teremtik meg, visszatérve Bolc úrra, hogy a magánszektort is aktivizálni tudják, ez lenne a jó, ez lenne a kulcs, ez sokkal fontosabb annál, mint hogy egy millión vagy néhány millió eurón itt-ott vitatkozunk. Tehát a mozgástér megteremtése, az útmutatás nagyon fontos. A szolidaritásnak is meg kell jelenni a költségvetésben. Tulajdonképpen valóban azt jelenti ez, hogy a terheket egy kicsit részben átvállaljuk, vagy átvállalja az uniós szint, tehát itt teher megosztásról van szó. ha még egyszer visszautalhatnék az előző szakértői panelre, Szapíróra, én egyetértek vele, a költségvetést valóban a kiválóság köré kell felépíteni, de tegyük fel magunknak a kérdést. Egy nagy tagállam, mint Németország, Franciaország vagy mások valóban szüksége van egy ilyen nagy tagállamnak Európai Uniós finanszírozása? Szerintem meg lennének enélkül is. Az én számomra a prioritásokat hát ugye németként Az első az az, hogy a magán és a közszféra együttműködését növeljük itt a kutatásfejlesztésben, és hagyjuk a magánszektor részvételét, ösztönözzük a magánszektor részvételét kutatásfejlesztében. Utalnék a balti államokra, az energiaberuházásokra, a kelet-közép-európai államokra. Öreged, öregszik az infrastruktúra, tehát például a balti államok esetében is érdemes lenne új szakaszba lépni, úgymond, és új infrastruktúrát létrehozni a régi újítgatása helyett. A második prioritás a városok és az integrációs kérdések, a hálózatok integrálása, az elektromos hálózatok, és így tovább itt vannak részletesen kidolgozott elképzelések. A harmadik pedig a költségvetés külső támogatottságát megnövelni, és az energiahálózat integrációja, ezt már említették az egységes energiapiac kapcsán. A legutolsó megjegyzésem pedig a következő. Hova tenném én ezt az 1 milliárd eurót? Én a PPP-kre, méghozzá a városokban, tehát a köz és a magánszféra együttműködésére, gyakorlati megoldásokra költeném én ezt a pénzt, amely megoldaná a városlakók problémáit. Ez egy jó kísérlet lenne, amely aztán tanulságokkal szolgálhatna más ágazatokra. Néhány perc alatt ennyi volt a lényeg. Köszönöm, lényeg. Köszönöm szépen Krisztiának, és akkor a kérdések összegyűjtésére átadom a szót. Zwei. Nos, ketten jelentkeztek szólásra, Marit Pausen, aztán Helga Trüppel. Tack, fru ordförande, och det är väldigt... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiváló ez a vita. Szeretném tudni, hogy mit gondol az európai perspektíváról. Akár azoktól, akik jelen vannak itt, akár azoktól, akik más európai intézményekben vannak, hogy van-e jobb, szélesebb körű elképzelésük. Mostanáig beszéltünk az éghajlatváltozásról, a kutatásról, a mezőgazdaságról, az energiáról, de itt van az éghajlat kérdése is, amely hatalmas problémát jelent. Továbbra is pazaroljuk a túlélésünkhöz alapvetően szükséges erőforrásokat, amelyeket a tengerbe öntünk például. 500 millió év kell ahhoz, hogy ezek a foszfátok lebomoljanak. Ez azt jelenti, hogy emberi perspektívából a tengerbe öntünk nagyon sok dolgot, ami túlélésünkhöz alapvető jelentőségű. Mindenféleképpen be kell avatkozni. Itt van például a KAP, a közös agrárpolitika, amivel leginkább foglalkozom. Látható, hogy ott hatalmas lehetőségek rejlenek, hogy megakadályozzuk, vagy legalábbis korlátozzuk az éghajlatváltozást, tehát csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Lehetne tehát, hogyha el tudnánk kérni a tiszta mezőgazdaságot, akkor a következő 40 évben hatalmas előnyöket tudnánk ezáltal elérni. Azonban kutatási tervre van ehhez szükség. Azaz, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy egy olyan mezőgazdaságot alakítsunk ki, amely nem alkalmaz káros anyagokat. Ami a jelenleg ismert technikákat illeti, ezeket alkalmazhatnánk annak érdekében, hogy az energiai, energetikai önellátást teljes mértékben elérjük a mezőgazdasági gyakorlatunkban. És ez azt jelenti, hogy így egy óvatos mezőgazdaságot alakíthatnánk ki az élelmiszertermelést illetően. Nem csupán úgy tekintenénk a mezőgazdaságra, amely energiát emészt fel, mert figyelnünk kell erre, nem sokára már 9 milliárd lakosa lesz a Földnek, és a rendelkezésünkre álló földterületeket a jövőben is arra kellene használni, hogy élelmiszert termeljünk ott. Tehát, hogyha megfelelőképpen tudnánk alkalmazni a tüzelőanyagokat, akkor egy olyan mezőgazdaságot tudnánk kialakítani, ami sokkal inkább tiszteletben tartja a környezetet. Tehát helyes perspektívába kell helyeznünk a dolgokat, amikor arról beszélünk, hogy mi fontos és mi részletkérdés. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Helga Trüppel kapszót. Come back to the... Köszönöm szépen, Jutta. Szeretnék most visszatérni a stratégiai célokra, ugyanis a cím az, hogy fenntartható növekedés, és és forráshasékony, zöldebb és versenyképesebb gazdaság. Ezért szeretném Kína példáját intézni, ugyanis energiában ő a vezető hatalom a világban, és az Európai Unió tehát vesztes. És számomra ez egy nagy probléma, ugyanis a technológiai vezető szerepet elvesztettünk, pedig a célkitűzés szerint nem, hogy meg kellene volna tartani a szerepünket, hanem még versenyképeseknek kellene lenni, fenntartható fejlődésben vezetőknek kellene lennünk a megújuló energiában. És a technológiai zöld növekedésben. Most pedig a vitára térek ki. Elsősorban Égenhofer kollega mondta, hogy az EU 2020-as stratégiája az tulajdonképpen egy mission statement, de nem terv még. És hogyha jól értettem, akkor azt mondta, hogy talán majd lesz e- egy terv majd. A következő időszak az 2020-ban kezdődik, lehet, hogy ez itt félreértés. De azt akarom mondani, hogyha eddig ez még nem terv, nincs sok időnk. Hogyha nem akarunk kudarcot vallani megint, akkor eh, hamar el kell kezdenünk a mélyreható politikai kötelezettségvállalást. A piac a magánszinten is, az európai vezetők és a tagállamok között. Aztán azt mondta, hogy az ön szempontjából a politikai irányítása az európai költségvetésnek a legfontosabb kérdés. Nyilvánvalóan önök számára, ez ön számára e, e, ez fontosabb, ha én jól értem, mint a pénzösszegek ugyanis az európai költségvetésnek az összege nem a, olyan jelentős, itt inkább politikai vezetésről, irányításról van szó. Tehát azt mondhatjuk akkor, hogy hiányzik ez az irányítás. És akkor a kérdésem az, hogy mit tehetünk ennek javítására. Hiszen ön azt mondta, hogy talán a nagy tagállamok egyedül tudnák ezt megvalósítani. Ez szerintem ellentmondás, hogy az európai költségvetés politikai irányt mutasson. Tehát végül talán Franciaország és Németország és a nagy tagállamok azok, amelyek ezt az irintást megmutatnák, és akkor ez nem európai közös megközelítés. Az én szempontomból pedig erre szükség van, azért, hogy ezt az európai 2020-as stratégiát valóban megvalósíthassuk. Tehát én legalábbis ellentmondást látok abban, amit ön mondott, talán tisztázni tudná ezt. Köszönöm. José Manuel Fernández. José Manuel Fernández. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. A fenntartható növekedés egy olyan terület, amely újabb saját forrásokat eredményezhet. Beszéltünk már a széndiokszid kibocsátásról, az energiaadó bevezetésének lehetőségéről. A kérdésem a következő. Az egész panelhez fordulok ezzel. Nem tűnne egy jó ötletnek, hogy a széndiokszid kvótákból származó bevételeket ne a tagállamok, hanem az EU kezelje. Ez egy további saját forrás lehetne az EU számára, és aztán milyen más saját forrásokat tudunk elképzelni, milyen más adókat. melyek lehetnének megfelelő a környezetvédelmi területen, például az energiát illetően lenne értelme egy energiaadónak. Nyilvánvaló, hogy ezek az új bevételek alkalmazásra kerülnének a fenntartható növekedés célkitűzését illetően is, amely az Európa 2020-as stratégiában szerepel. Elnök, köszönöm. Czeslaw Zikierski következik. Nos. Az elmúlt években már láttuk, hogy a pénzügyi piacok hogyan működnek. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi piacok működése átlátó, átláthatóvá tehető. De vajon láttuk ugye a működésüket az elmúlt években, hogyan lehetne ezt az energiapiacok működéséhez hasonlítani? Az energiapiacok működése az energiabiztonságon nyugszik és természetesen a politika is nagy mértékben befolyásolja. Ezt most már világosan látjuk. Ezért tehát felmerül a kérdés, hogy lehet-e, megvalósíthatunk-e egy teljesen szabad, egységes piacot, és ugyanez igaz az élelmiszerpiacokra is persze elmondhatjuk azt, hogy hát igen, nem kell nekünk előállítani valamennyi élelmiszert, hiszen azokat importálhatjuk is. De hogyha megnézzük a globális szinteret, az éghajlatváltozás hatásait, a különböző fenyegetéseket, amelyek jelen vannak, akkor azt látjuk, hogy talán az élelmiszerbiztonság az még az energiabiztonságnál is fontosabb tényező. Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy a piacaink külső élelmiszerpiacoktól függjenek? Ez az a kérdés, amelyet fel kell tennünk. És ez az a kérdés, amelyekkel a politikusoknak foglalkozni kellene. és vissza kellene gondolni arra, hogy a kapot egyáltalán miért hozták létre annak idején a második világháború után. Azért, mert Európa megélte az éhénységet. Ne felejtsük el, hogy ez mit jelent. Mit jelent az élelmiszer hiányától szenvedni. Tehát az a kérdés, hogy milyen szintű szabályozásra van szükség, mennyi szabályozásra van szükség, milyen mértékben lehetnek ezek a piacok, piacok valóban szabad piacok, legyen az élelmiszerpiacokról szó, vagy az energiapiacról. Persze felmerül itt a költség kérdése is. A kohéziós politikák a növekedést támogatják. A közös agrárpolitika nyújt valamennyi, valamilyen, valamennyi biztonságot azon a téren, hogy a népességet eh, el tudjuk látni élelmiszerrel, és az egészségvédelemhez is hozzájárul, ahogy kollégám említette. Tehát itt köz, megteremtett közjavakról van szó. A kérdés az az, hogy mi ezeknek a közjavaknak az ára, amelyeket megteremt a mezőgazdaság mert csak akkor tudjuk objektíven felmérni a helyzetet, hogyha tisztában vagyunk ezeknek a megtermelt közjavaknak az árával, ami pedig a köz és a magánszféra együttműködését illeti. Ez egy jó, kézzelfogható eszköz lehet, amely a növekedéshez járul hozzá. Most az energiáról beszélünk, de azt hiszem néhány éven belül a vízről fogunk tárgyalni, ebben biztos vagyok. Nagyon hamar eljön majd ez a nap, amikor a vízkészletekről kell majd beszélnünk. Tehát a vízgazdálkodást úgy gondolom egy kulcsfontosságú területté kellene emelnünk. Ebbe a területbe be kell ruházni, mert nagyon fontos lesz az energia és az élelmiszerek után. Köszönöm szépen. Jetzt Reimer, bitte. Reimer következik. Köszönöm szépen. Nem szeretném azt kommentálni, amit Paul Zán kolléganő mondott. A talajok rossz gazdálkodását illetően, hiszen vannak olyan talajok, amelyek ki vannak ennek, téve, egyes esetekben ez új problémákat jelent. Ez mindig egy helyszíni adatok alapján értékelendő kérdés, a technika és a tudomány adatai alapján. A kérdésem, a mezőgazdasági ö, tanulmányaim már kicsit régebben vannak az időben, és megtanultam, hogy a gabonárak ö, nagyon fontos ö, értéket jelentenek, és most ö, nem az a helyzet, hogy egy növekvő koordinációra lenne szükség az élelmiszerárak között, egyrésztről, másrésztről az energiaárak között. Tehát itt új függőségek, illetve új kapcsolatok keletkeznek, még akkor is, hogyha az élelmiszertermelés prioritását nem akarjuk kétségbe vonni, de vannak olyan technológiák, amelyek rossz áraknál vonzóbb tehát vonzóbb a mezőgazdasági nyersanyagokat energiává alakítani. És itt vannak olyan e- hatások, amelyeket egyesek el akarnak kerülni. A piaci volatilitás is egy probléma, a fenntartható növekedés vonatkozásában is, illetve ennek következményeit, illetően a mezőgazdasági vállalatok számára. És itt a széndiokszid csökkentésről is beszélni kell, hiszen ennek a lehetőségei a 20%-os csökkentés nem feltétlenül járul hozzá a termelékenység növeléséhez, tehát itt a tudomány eredményét ki kell használni, hiszen így a kérdés az, hogy az élelmiszerárak hogyan alakulnak ennek függvényében, hiszen ilyen módon például a nagyobb mennyiségű tejtermelés jobban csökkenti a széndiokszid kibocsátást, mint egy kisebb üzemben előállított tej. Bolc úrhoz intézném a következő kérdést. Mit javasol konkrétan azon szempontból, hogy egyrésztről itt van a 3x 20%-os célkitűzés, és azon problémát illetően, amely az ETS rendszernél felmerül, itt bizonyosan lesznek hatalmas végrehajtási problémák, amelyeket becsültünk. hogyan lehetne a közpénzekkel hozzájárulni ahhoz hatékonyan, hogy ezeket a célokat elérjük, és aztán a kutatáspolitika szempontjából az energia mixtúra hogyan fog kinézni a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Geró asszony, ön következik. Yeah, thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Megfigyelőként érdekesnek találom, hogy ö, kezdtük a zöld fejledéssel, és ö, azzal, amit végez, a végére jutottunk, az tükrözi, hogy hogyan alakítjuk a különböző szakpolitákat. Tehát ez egy megjegyzés volt. Most akkor ö, ö, átadom a szót az előadónak, először Christian Egenhoferrel kezdjük. De talán ö, elmondanám újból, hogy milyen válaszokat várnék. Ugyanis a kérdések közül több egy, el, egyes előadókat célzott meg. Ugye a mezőgazdaság, az élelmiszert termesztés az valószínűleg Drigas úré lenne, aztán volt olyan, ami világosan Egenhofer urat célozta meg, aztán a lengyel kérdésről szintén Christian Egenhofernek a véleményét hallanám, ugyanis a saját forrásokról van szó, és ezzel kapcsolatban nincsen EU-s jogszöveg, pedig nagyon szeretnék ilyet látni. Aztán volt egy kérdés, amely eh, Bolc úr eh, eh, lenne, tehát az energiapiacokról szeretném szintén a véleményét hallani. Végül pedig az élelmiszer és az energia kapcsolata, amely talán mindenkit érint. Jó, akkor igen, Hofer úr. Nos, több olyan kérdés volt, amelyeket közvetlenül hozzám intéztek. Nem akarnám az EU 2020-as stratégiát lekicsinyelni. Lehet, hogy félreértés volt. Én itt erre a bizottságra gondoltam. Tehát ennek a bizottságnak a mission statementje fontos, de nem szabad összekeverni már egy tervvel lehet, hogy túl sok optimizmust eredményez, hiszen ezt láttuk a Lisszaboni programmal is. A vezető szerep és a különböző technológiák kérdésével kapcsolatban ne felejtsük el, hogy Kína nagyon nagy ország, és mi hozzá képest kicsik vagyunk, tehát nyilván idővel a kínai piac nagyobb lesz, mint a miénk, hiszen háromszor annyi lakosa van, és a GDP nagyon gyorsan növekszik. És mit jelent az, hogyha például a szénenergiában ők a vezetők, azt jelenti-e, hogy több szélturbinájuk van, vagy pedig vezetők lesznek a széltechnológiában? Nos, a számokkal kapcsolatban óvatosságra intek. Nem olyan régen egy könyvet kialakult kiadtunk, amelyből világosá válik, hogy a, a kínai széndiokszid kibocsátások az exportjukban ötször több, mint az európai. Tehát óvatosan kell a kínai hatékonyságról beszélni, hogyha figyelembe vesszük ezt a, az adatot, adatot. Hogyha az USA-val összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy nem nagyon hatékony. Tehát a hatékonyság és a környezetvédelmi teljesítmény az szintén eh, lehet fontos mutató, de félrevezethető lehet. Nos, a, szeretnénk egy világ eh, megállapodást eh, a, a, az éghajlat technológiával kapcsolatban, és nyilván szeretnénk vedező szerepet játszani. Nos, most itt tartunk. Ugyanakkor óvatosnak kell lenni, ugyanis Európa nem lesz minden technológiában vezető lehetünk vezetők bizonyos technológiákban, az integrált technológiában, de nem látom értelmet annak, hogy például a napenergiában vezető szerepek legyünk, hiszen ez egy áru, amelyel kereskedhetünk, tehát a határokon át tehát túl drága lenne, és elvesztenénk a versenyképességünket. Ugyanez vonatkozik a szén turbinákra. Ez egy nagyon integrált folyamat, ezek nehezek, tehát nem fogják exportálni őket, de lehet, hogy ebben lehetünk vezető technológiai tudjátok. Tehát azt kell kiválasztani, amely megfelelő számunkra. A költségvetésnek fontos a politikai iránymutató szerepe. Lehet, hogy itt is félreértés van. Nagyon fontos, hogy a, a költségvetésnek az iránymutatása jó. Hogyha ez rendben lesz, akkor nem történik meg az, hogy nem megfelelő területre irányítsák az összegeket. Jó, vannak kohéziós országok, vagy perem országok, de az fontos, hogy azok a gazdaságok, amelyek szegényebbek, azok alacsonyabb szénkibocsátású gazdaság felé mozduljanak-e. És nem mondom azt, hogy a pénz nem fontos, de azért legyünk reálisak. A legfontosabb kérdés a politikai iránymutatás és aztán a többi kérdés. Az EU finanszírozásnak a közösségi aspektus a szempontja. Itt tegyünk különbséget a kohéziós programokban. Világos, hogy hogy európai pénzekről van szó mindegyik országban. De a kutatás fejlesztésben, a kiválóságban, a magas technológiai kérdésekben, és Szapor úr is ezt érintette. Tehát ezeken a területeken nagyon fontos a, vezetés, és ezt a nagyobb tagországok valósítják meg. Ugyanakkor nem szabad túlságosan optimistának lenni, hogy mi lesz a hozzáadott érték azon nagy országoknak, ahol magas technológiát értek el. Tehát ezt csak a fenyegetése akartam utalni ezzel. Aztán a saját forrásokról kapcsolatos kérdés is volt tehát hogy az ETS az a saját forrás lenne. Mi márciusban, 2008 márciusában egy jelentést készítettünk, amely ezzel a kérdéssel foglalkozott, ez mindenki számára rendelkezésre áll, és világos ebből, hogy ha saját forrásokról beszélünk, akkor ez lesz az első, amely ennek megfelel, hiszen az európai jövedelem kritériumoknak megfelel de eh, André Szapirhoz csatlakozom, amikor azt mondom, hogy eh, mi eh, elemezhetünk, de önöknek, politikusoknak kell a döntéseket hozni. De azt hiszem, itt nem csak az Európai Parlamentnek a hatáskörébe tartozik. A hosszú távon ez majd meg lesz, de rövid távon ez még egy küzdelem. Azt hiszem, ennyit mondok.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 mértékben, tömeges mennyiségben támogatni. Ezért a kutatás és fejlesztési ágazatnak van itt fontos szerepe a technológiák továbbfejlesztésében, és végül pedig abban, hogy lehetővé tegyék, hogy ezeket a technológiákat tömegesen lehessen alkalmazni a mezőgazdaságban, az Európai Unióban. Tehát ezt természetesen a megfelelő költségvetési erőforrásokkal is támogatni kell. Egy másik felvetés, az volt, hogy a mezőgazdasági termelés gyakran felesleges töblethez vezet, hulladék keletkezik, és itt is még sokat tennivalónk az Európai Unióban. A kutatás és fejlesztés is foglalkozhatna ezzel. A gabonafélék áráról pedig, már amennyiben ezek mutatói lehetnének bizonyos ár kapcsolatoknak, hát igen, ez a 90-es években még gyakorlat volt, de azóta már nagyon sok minden változott. És ezek a piacok az információs technológiák fejlődésével, a tőke szabad áramlásával, a globalizáció hatása miatt most már ki vannak téve a spekulánsoknak, ki vannak szolgáltatva a globális sok hatásoknak, ahogy ezt láttuk szerte a világon. Most pedig az élelmiszerek és az energia kapcsolata, a megújuló energia megteremtése növényekből. Nos, hát ha megvannak a nyersanyagok, de ezek drágák, akkor a termelők nem fognak sokat foglalkozni az ügyel. Ha az árak alacsonyak, akkor viszont a termelők keresnek majd más lehetőségeket, és hajlandók lesznek máshol értékesíteni. Persze erkölcsi kérdés is mindez. Az Egyesült Államok mit tesz ezen a téren? Ők olyan jogszabályokkal álltak elő, amelyek támogatják ezt a fajta termelést, tehát az energia növények termelését, és garantálják, hogy ez a fajta termelés nyereséges legyen ugyanis komoly támogatásokat biztosítanak. Tehát sok a tennivaló még, megint mondom, a kutatás és fejlesztés számára. Ne felejtsük el, hogy az élelmiszerek fontosabbak, tehát a népesség számára az élelmiszerek biztosítása a legfontosabb. Köszönöm. Okay, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Hát talán először az energiapiacok működéséről. Én komoly meggyőződéssel mondhatom, hogy ezek működnek. Több példában láttuk, hogy problémák ellenére széttöredezettség, kormányok beavatkozása és így tovább még mindig elég jól működnek ma is. Azt hiszem, hogy elég jó példája mindennek az európai gázpiac a gáz termelők, Oroszország, Norvégia, az összes gáz társaság azért küzd, hogy hosszú távú szerződéseket kapjon. Tehát az árak egészen eltérően mozogtak. Tehát megvan az azonnali piac, a gáz esetén ez olyan 30-40%-kal alacsonyabb, mint a hosszú távú olajindex ár Európa legnagyobb részén. És ez azt hiszem a legnagyobb cégek hatása tehát valóban működnek ezek a piacok, de azért van itt még a felügyeleti szerveknek szerepe, feladata. Lesz majd még egy jogszabályalkotási javaslat, amelyet a bizottság közzé tesz az energiapiacok felügyeletéről, az átláthatóságról, hiszen az energiapiacok ugyanúgy, mint más árupiacok nem eléggé szabályozottak. És szükség van még egy picit több szabályozásra. Amennyiben megvan a megfelelő szabályozás és a megfelelő átláthatóság, és az adott piac elég nagy, tehát egy országnál nagyobb, Európa szintű vagy regionális piac, akkor ezek működnek. Én meggyőződéssel mondhatom, hogy nagyon értékes árjelzéseket tudnak ezek adni a befektetőknek, a termelőknek és a fogyasztóknak is, hogy biztonságos energiaforrásokat használjanak, amikor az árak felmennek. És most persze az a kérdés, hogy mit is tegyünk pontosan. Hát ez egy olyan téma, amelyet nem lehet 5 perc alatt megvitatni, de ettől függetlenek van, függetlenül vannak olyan területek, ahol nem lehet elrontani, például az elektromos hálózatok esetében az európai kezdeményezések hozzáadott értéket teremtenek. Az lenne a cél, hogy az energiahálózatok több megújuló energiaforrást tudjanak felhasználni. Gondolok itt a szélenergiára, szükség van ezeknek a szélfarmoknak a becsatlakoztatására az európai hálózatokba. Hát egy olyan 20-30 milliárdra van szükség az elkövetkezendő 10 évben, itt még minden beruházást örömmel fogadnak, és ezek nem lesznek elvesztegetett pénzek az európai 2020-as stratégiától függetlenül. Aztán pedig az olyan energiatermelés, amely nem üzemanyag célú, Ez is fontos, tehát gondolok itt szélenergiára, napenergiára, hőenergiára, minden, ami nem használ fosztilis üzemanyagokat, nagyon hasznos. És itt szóba jönnek az energianövények is. Végül pedig, ha megnézzük a néhány héttel ezelőtt közzétett energiajelentést, akkor abból is láthatjuk, hogy a széndiokszidmentes elektromos áramtermelést kell elérni 2050-re egyébként nem tudjuk elérni a széndiokszid kibocsátási célkitűzéseket. Ez nagyon ambíciózus egyébként. Tehát bármi, ami ebbe az irányba megy, annak nagyon hatékonynak kell lenni. Tehát hatékony energiafelhasználás és széndiokszidmentes elektromos áram 2050-re. Talán egy picit túl nagy a hangsúlya a kutatásfejlesztésnek, illetve a megújuló energiáknak az elektromos energiaterén, de Európa nagyon jól szervezett piacokkal rendelkezik, tehát itt talán az intelligens városokra vagy az energiahatékony rendszerekre lehetne összpontosítani, tehát nem csak az elektromos hálózatokra. És itt az információs technológiát össze lehetne kombinálni a többi technológiával annak érdekében, hogy növeljük a hatékonyságot. Nem olyan könnyű más országoknak, például a távol-keleten utolérni minket, mert nem annyira szervezettek, mint eh, mi, nincsenek annyira jól működő eh, infrastruktúráik, eh, annyira fejlett hálózatuk, számítógépes rendszereik, és így tovább. Tehát talán erre jobban ott lehetne figyelni, az energia integrált, optimális felhasználására, az intelligens városokon keresztül, az intelligens hálózatokon keresztül. Azt mondanám, hogy itt rendelkezünk versenyelőnye, vagy itt lehetne verseny előnyt kialakítani, mint sem a szélerőművek terén. Mert most miért miért próbálunk mi olcsóbb szélerőműveket építeni, mint a távol-keletiek, amikor már más területen is megelőztek minket. Tehát inkább az intelligens városokba és az által említett projektekbe kellene kutatásfejlesztés pénzt ölni. Európa ugyanis itt tud jobban teljesíteni a többi kontinensnél. So, thank you very much to all. Nagyon szépen köszönjük az előadóknak, az elnök asszonynak, Trigász Bolc és Egenhofer uraknak. Nem akarom most túlságosan összefoglalni az elhangzottakat, de két óra vita után az az érzésem, hogy hogy ez a közös energiapiac még felvet kérdéseket. És ahogy az előadók mondták, hogyha Európának összes sikerülne a, a háláz, hálózatokat e, a, és a más kérdéseket a, például a saját forrásokkal összekötni. Aztán az termeléssel és a bioüzemanyagokkal és az integrált optimális felhasználással, akkor e, talán láthatjuk, hogy miért mondtam én, amit mondtam. Hiszen mindezek e, minden napokban érintik az állampolgárokat. Az élés, életükről szó van, a lakhatásukról, és hogyha Európának szüksége van egy új megoldásra, akkor a jövőbeli energiapolitika talán megadhatja erre a válaszokat, és remélem az Európai Unió Parlamentnek sikerül egy közös energiapilotot kialakítania. Köszönöm, köszönetet mondok a második panel résztvevőjének. Azt hiszem, hogy az ilyenfajta panelek mindig érdekes szempontokkal gazdagítanak minket, és meglepett kicsit ez a ö, cím, hogy az energiapolitikával foglalkozunk. Azt hittem, hogy a mezőgazdasággal és azokra a dolgokkal, amelyek összefüggenek a mezőgazdasággal, de az ilyenfajta meghallgatások is mindig jók, Noha már hosszú ide dolgozunk ezen a témán, és gondoskodnak meglepetésekről, és mindenkinek köszönetet mondok, és remélem, hogy a jelentéstevő most hallgat minket, hiszen az az ő feladata ebben a pillanatban, hogy meghallgatásunk első részét összefoglalja, úgymond, és levonja végkövetkeztetéseit az első napot illetően. Még egyszer szeretnék felhívni a figyelmüket arra, hogy rögtön fél hét után, tehát ezen meg, első napi meghallgatásunk végét követően itt az üléstermen kívül egy koktélra hívom meg önöket. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan ez gyakran történik, a panel magas szintű előadóinak felszólalásai után a végkövetkeztetések a jelentéstevő részéről talán még kevésbé világosak, hiszen nagyon sok innovatív elképzelést hallottunk, és gyakran ezek az elképzelések ellent mondtak a jelentéstevő gondolatainak. Mindez nagyon sok érdekes ötletet tartalmazott, és természetesen ellentmondásokat is. Én ezeket a véleményeket tekintetbe fogom venni, megpróbálom ezeket bele dolgozni abba a munkadokumentumba, amelyen éppen dolgozom. Összefoglalva a két panel eredményeit elmondhatom, hogy én vagyok a jelentéstevő, és munkadokumentumot kell készítenem a következő pénzügyi terv tárgyában, és meghallgattam az első panel résztvevőit, ezután még több aggodalmam támadt, ami az Európa 2020-as stratégiát illeti, illetve azt, hogy ez milyen szerepet játszik a következő pénzügyi tervben. Mindegyik résztvevő egyetértett abban, hogy ez most egy lehetőség arra, hogy az EU világosan ellest foglaljon, hogyha kudarcokra kerül sor, a tagállamokat nem vonják be, vagy nem lesznek képesek arra, hogy megfelelő költségvetést alakítsanak ki az Európa 2020-as stratégia céljaira. Nos, ez egy hatalmas kudarcot jelentene Európa számára, különösen akkor, hogyha egy olyan stratégiáról van szó, melynek célja a versenyképesség javítása és a növekedéshez való hozzájárulás. Az intelligens növekedés nehéz, nehéz ezt egyébként a pénzügyi tervben tervbe befoglalni. A dokumentumok azt mondják, hogy a mi szakbizottságunkban sincsen egységes vélemény ezt a pontot illetően. tehát egy horizontális mozgalomra van szükség azt illetően, hogy a rendelkezésre álló eszközöket felhasználjuk a költségvetésben, vagy talán saját pilléreket kell kialakítani a következő pénzügyi tervben. Nos, ezen még mindenféleképpen gondolkodhatunk a szakbizottságban, és a panel szakértőinek hozzászólásai nagyon fontosak voltak. Ugyanez érvényes a kutatásra is. mi a kutatás jövője. Itt vannak a kohéziós kritériumok, a kiválósági kritériumok, de világos, hogy a kutatás és a kutatás politika és összességében az egész versenyképességi politika főként a kohéziós politikából kerül finanszírozásra, illetve a kohéziós alapból. Hogyha most az Európa 2020-as stratégiát össze akarjuk kapcsolni a következő pénzügyi tervvel, akkor még egyszer világos különbséget kell tennünk, látnunk kell, hogy a kohéziós politikának az innovációs, illetve kutatási politikától kell függenie, és a hetedik keretprogram azokat a régiókat is finanszírozhatná, amelyek megfelelnek a kiválósági kritériumoknak. A strukturális alapok, a jelleg, illetve jövőbeli strukturális alapok pedig a kohéziós területekre összpontosíthatnának. Ez tehát néhány gondolat, amelyeket a panel résztvevői kifejeztek a szakbizottság tagjaival együtt. Van egy téma, amivel kapcsolatban egyhangú a vélemény, tehát a következő pénzügyi terv, amelynek jobban kellene összpontosítani a kutatásra, a képzésre és a fejlesztésre. És a többi panel résztvevő milliárdokat adott ki már képzeletben ezekre a területekre. És hogyha ennyi fontos ember, ennyi fontos személyiség egyetért ebben a kérdésben, akkor ennek bizonyosan megvan az oka. Itt is kapcsolatot kell kialakítanunk a kutatás és a fejlesztés, a képz, illetve a képzés között a következő pénzügyi tervben. Aztán itt van a második panel a fenntarthatóság tárgyában elhangzott, hogy erősebb változtatásokra van szükség az energia területen is a következő pénzügyi tervben. Ott jóvá kell tennünk a jelenlegi pénzügyi terv hibáit, hiszen nincs elegendő pénz a transeurópai hálózatokra például. És különösen ami az energia infrastruktúrák kiépítését illeti, tehát a TEN hálózatokat, ott egyáltalán nincs finanszírozás, és ezt korrigálni kell a jövőben. Ezen kívül világos az is, hogy valamennyi panel résztvevő azt mondta, hogy a költségvetés és az EU finanszírozása nagy kihatással kell, hogy legyen az energiainfrastruktúrába való beruházásokra erről már vitáztunk. Tehát itt felmerül az állami magánpartnerségek kérdése, és a szakbizottságunk természetesen továbbra is foglalkozni fog ezekkel a mechanizmusokkal. Ugyanez érvényes az emissziós kvótákra, az energiainfrastruktúrák finanszírozása céljából. Ez egy új saját forrást jelent majd, és erről is vitáznunk kell 2015-ig, még ez nem lesz piacon, de ezeket a stratégiákat mindenképpen át kell gondolnunk. És aztán a KAP reformjával kapcsolatosan, illetve a fenntartható fejlődés összefüggésében Nos, ez egybe cseng az Európai Bizottság kap reformjával, illetve a célokkal, ami például az élelmezés biztonságát illeti, valamint a mezőgazdasági ágazat versenyképességének növelését. És aztán egy tipikus eszköz az EU költségvetés politikájában, ezek az ösztönző intézkedések, amelyek a mezőgazdaságra irányulnak, illetve a fenntartható növekedésre és a költséghatékonyság kiszámítására, mind a megújuló energia, mind pedig a mezőgazdaság területén. Ez kulcselem a következő pénzügyi terv szempontjából is. A politikusoknak tisztázniuk kell ezt, a panel résztvevői erre nem voltak képesek. Meg kell néznünk, hogy milyen források vannak, és milyen döntéseket kell hozni mindezen területeken. De a panel résztvevői legalábbis új problémákat vetettek fel számunkra, és bizonyosan hasznos ezeket a problémákat a továbbiakban átgondolnunk. Egy nagy sikernek tekintem ezt, és köszönetet szeretném, szeretnék mondani valamennyi panel résztvevőnek. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégek, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Az első napot ezzel befejeztük. Láthattuk, hogy a Lisszaboni stratégiával nem értük el valóban céljainkat, optimisták vagyunk az Európa 2020-as stratégiát illetően. Egy dolog azonban már most világos számomra, és azt hiszem, hogy ez mindenki számára érvényes, hogyha nem tudunk megállapodni a helyes intézkedésekben annak érdekében, hogy az Európa 2020-as stratégiát valóban végrehajtsuk és elettel töltsük meg, akkor nem lesz meg a, a megfelelő költségvetésünk a végrehajtásra, Nos, ez biztos, hogy nem az Európai Parlament hibája, nem minket. Nem rajtunk múlik, és most mindenkit meghívok a koktélra.